Kedves kollégák, elkezdjük az ülést. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülése. Ma délután az, e, nézzük a napirend elfogadását. Senki nem kérte a napirend módosítását, elfogadottnak tekintjük. Kettes pont az elnök közleményei. A Kont News-ban e, láthatják a közleményeket, illetve a nyelvi rezsimet. Egyebet nem tudok, nem kell hozzáfűznöm. A a harmadik napi rendő pont elemző tanulmány a Bulgáriával és Romániával kapcsolatos együttműködési és ellenőrzési mechanizmus tíz évének értékelése. Ez a főtitkárság felelőssége alatt van, és már többször foglalkoztunk ezzel. Tíz éve él ez a mechanizmus. A koordinátorokkal együtt úgy döntöttük, hogy fontos lenne a jelentésekkel, az előrehaladási jelentésekkel foglalkozni, és megnézni, hogy milyen előrelépésekre került sor. A tanulmány készítői csak szeretettel eh, kísér, eh, eh, köszöntöm a CSS részéről, Strategy and Evaluation Services központ. Tessék, megadom a szót, kérem mutatkozzanak be, és tartsák meg az előadásokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom a, a Bulgáriával és Romániával kapcsolatos együttműködési és ellenőrzési mechanizmus értékelését. Körülbelül 15 percet vennék igénybe. A be fogok mutatni néhány diát, és aztán utána a kollégámnak, Stefan Kusznak fogom átadni a szót, hogy Bulgária és Romániával kapcsolatos kulcsfontosságú eredményekre kitérjen, és aztán általános következtetéseket vonok le a két országra vonatkozóan. Nos, tehát hogy röviden visszatérjek eh, ezen gyakorlat eh, céljára. Két, eh, négy célkitűzésünk volt, meg kellett vizsgálni, hogy milyen hatása volt a CVM-nek a, a két országra az elmúlt tíz évben, és konkrétan milyen előrelépésre került sor ezen mutatók területén, aztán megnézni, az ajánlások végrehajtásának állapotát. Az Európai Bizottság által tavaly év végén adott ajánlásokról van szó, végül pedig meg akarjuk nézni a mechanizmust magát, és azt, hogy ez hogyan működik, mennyiben valósult meg ennek köszönhetően a változás. A, a kutatás augusztus és november vége között folyt tavaly, Mind a két országban folytattunk egyeztetéseket, kb. 25 emberrel mind a két országban, akik a kormányt, az ügynökségeket, az igazságszolgáltatást, az NGO-kat, illetve az Európai Bizottság képviseleteit képviselték és emellett Európai Uniós szinten is voltak egyeztetések Digi Justice, Digi eh, Fem, Digi Olaf, eh, illetve az Olaf eh, fal. A kutatás után, a különböző konzultációk lezárulta után workshopokat tartottunk mind Bulgáriában, mind Romániában a, a, tanulmányok, a tanulmány vége felé, vagy a kutatás vége felé, hogy megvizsgáljuk a helyzetet. Nos, néhány pont magáról a CVM-ről. Ahogy mindenki tudja, ezt 2007-ben vezették be. A feladata az volt, hogy az a jogállamiság terén fennálló hiányosságokra találjon választ. A CVM számos benchmarkot, illetve célkitűzést tartalmaz, hatot Bulgária és négyet eh, Románia számára. Ezek az igazságszolgáltatási reform, a korrupció elleni harc és Bulgária esetében a szervezett bűnözésre vonatkoztak. Nagyon sok eh, inform, információ állt rendelkezésre, eh, illetve 150 millió euró Románia számára, 81 millió Bulgária számára, tehát számos jelentős pénzeszköz állt rendelkezésre a reform folyamat támogatására. A mi programunk, tehát egy kiegészítő jellegű program a jó kormányzás, a jó közbeszerzés kialakítását kísérő program, különböző előrelépési jelentések, technikai jelentések készültek az eljárás során. Most Stefánnak átadnám a szót, hogy Bulgária és Románia esetében tett megállapításainkat bemutassa, és aztán a végén én összefoglalom. Köszönöm. Ami Bulgáriát illeti, arra jutottunk, hogy az előrehaladás nem volt annyira gyors, mint ahogy ezt tíz évvel ezelőtt eh, gondoltuk, amikor a mechanizmust eh, elindítottuk, és súlyos hiányosságok maradtak meg eh, három területen, a korrupció elleni harc, az igazságszolgáltatási rendszer függetlensége és a szervezett bűnözés. Mindazonáltal el kell mondanunk, hogy a CVM segített abban, hogy a reform, továbbra is a reformok bevezetésére koncentráljuk, annak ellenére, hogy rendszeres vagy gyakori volt a kormányváltás, és ez lerasította a reformokat. reformokat. Ami a szervezetbűnözést bűnözést illeti, jó előrelépésre került sor, ami az igazságszolgáltatás reformját illeti, illetve az igazságszolgáltatás függetlenségét. Itt még mindig van persze mm, elvégzendő feladat. A legfelsőbb bírósági tanács, illetve a az államügyészség átalakítása foglalkoztat bennünket magas szintű korrupciós ügyek tárgyalása azonban még mindig nem kielégítő vagy hiányzik. Összességében azt gondoljuk, hogy van politikai szándék a jelenlegi köz, közigazgatásban, a jelenlegi politikai vezetésben, hogy végrehajtsák a bizottság ajánlásait, de ez több időt vesz igénybe, mint ahogy azt az Európai Bizottság egy éve gondolta. Hogyha rátérünk Románia helyzetére, akkor azt látjuk, hogy elég nagy előrelépés kerül, előrelépésre került sor a Romániára vonatkozó benchmarkokat, illetően különös tekintettel a bírói függetlenségre. Hasonlóan Bulgáriához, Romániában is további intézkedésekre van szükség a korrupció megelőzése érdekében magas szinten és helyi szinten egyaránt. Romániában már eh, számos reform eh, törvényt elfogadtak, ami elengedhetetlen az az, hogy elérjük, hogy ezek visszafordíthatatlanok legyenek, és végrehajtásra kerüljenek nyomon követhető módon. Ez eh, kezd kiépülni, kialakulni, úgyhogy eléggé bízunk abban, hogy az Európai Bizottságnak egy éve kiadott ajánlásai végrehajtásra kerülnek. hogyha ez megtörténik, akkor a CVM-et le lehet zárni középtávon. Ami a mind a két országra vonatkozó témákat illeti, arra jutottunk, hogy a CVM hasznos pénzügyi és technikai segítségnyújtást tudott adni, és ezt nagyon nagyra értékelték mind a két országban. Egy dolog, amit megállapítottunk, az az, hogy ez nem csak egy technikai folyamat, hanem az, a, a, nem a siker a politikai e, e, e szándéktól is függ, tehát a vezetők, a helyi és e, nemzeti szintű vezetők nek nem csak a törvény végrehajtása, hanem a törvény szellemének betartása szempontjából is fontos szerepük van. A CVM segít abban, hogy a kormányok elszámoltathatók legyenek, és ez a civil társadalom szerepét erősíti azáltal, hogy külső ellenőrzési szintet vezet be. A az Európai Bizottság előrehaladási jelentésében eh, tartalmazott információkat, illetően el kell, hogy mondjuk, hogy az Európai Bizottság elegendő információt adott, kapott ahhoz, hogy értékelni tudja a reform folyamatot, és, eh, és árnyaltan tudta értékelni a helyszínen a helyzetet. Ami a két országra vonatkozó benchmarkokat illeti, hát felmerült az a kritika, hogy ezek túl homályosak, és ezért a konkrét előrehaladást nehezebben megítélni, és eh, hát különbözőképpen lehet értelmezni azt, hogy ezek vajon eh, konkrétan mikor valósultak meg a tíz év eh, távlatában. Valószínűleg nem meglepő, hogy a 10, egyes tíz éve meghatározott célok mára már elavultak. Összességében nehéz megállapítani, hogy mikortól visszafordíthatatlanok bizonyos reformok, és hogy lehet ezt elérni? E, természetesen meg lehet e, ezt, e, el lehet ezt érni a kormányban kialakított változtatásokkal, illetve az ítéletek végrehajtásának nyomon követésével, illetve a korrupciós ügyek kezelésének nyomon követésével. Összességében azt gondoljuk, hogy a CVM, hasznos az EU-s szempontból. Minden tagállamban a jogállamiság megerősítése a jogállamiság megvalósulása elengedhetetlen, főleg a bírósági eh, döntések, ítéletek eh, szempontjából, aztán azért is, hogy meg tudjuk állapítani, hogy az európai forrásokat megfelelően használják -e fel, illetve azt is nagyon fontos tudni a beruházóknak, akik az adott országba akarnak beruházni, hogy a jogállamiság eh, megvalósul-e. Most a kollégám fogja a következtetéseket levonni. Összefoglalásként Zárszóként elmondhatjuk, hogy a CVM összességében hasznos keret volt a reform kísérésére Bulgáriában és a Romániában. Ez katalizálta mm, azokat a változásokat, amelyek lehet, hogy amúgy is megtörténtek volna, de valószínűleg sokkal tovább tartott volna ezeknek a bevezetése, végrehajtása, tehát ez mindenképpen pozitív szerepet játszott a változások kísérésében. E, komoly előrelépésre került sor a benchmarkokra vonatkozóan mindkét országban, több Romániában, mint Bulgáriában. Nyilván mind a két országnak a jelenlegi bizottsági mandátum e, lejártáig lesz még e, ideje, és kell idő ahhoz, hogy végrehajtsák a folyamatokat. felmerül, a, a, a, mi lesz a sorsa a CVM-nek státuszkó, tehát a CVM-et fenntartjuk addig, amíg a célek, célok elérésére sor kerül, vagy módosítsuk a CVM-et, ez egy következő opció, vagy egy teljesen más megközelítést használjunk-e. Mindegyikkel kapcsolatban el kell mondani, hogy nagy előrelépésre került sor, és a folyamatot mindenképpen modernizálni kell eh, ahhoz, hogy ennek az előrelépésnek megfeleljünk, ezt figyelembe vegyük, mérlegeljük, és hogy a két ország közötti különbségeket is eh, eh, láthatóvá tegyük. A másik opció eh, az eh, az, az amelyik szerint eh, valamilyen folyamatot folytatunk, nem ugyanezt, egy módosított eh, mechanizmust, a benchmarkok végrehajtásának határideje eh, esetleg eh, kiigazítható, ez a legjobb megközelítés véleményünk szerint. Emellett egy átfogóbb mechanizmust is figyelembe vehetünk, amely nem csak erre a két országra, hanem más országokra is vonatkozhat. Ez az Európai Uniós Demokrácia Paktum eh, az eh, jogállamiság és alapjogok eh, helyzetét vizsgálná, vagy az európai szemesztert ki lehetne bővíteni a CVM típusú rendszerrel, esetleg egy szélesebb megközelítést is lehetne alkalmazni, az intézkedések értékelése és a megfelelés értékelését ki lehetne terjeszteni a tagállamok önértékelésével. Azt gondolom, hogy két fontos üzenetet kell megosztanom önökkel. Ahogy Stefán is mondta, úgy tűnik, hogy nagyon fontos, hogy ne csak lezárjuk a, reformok meghozatalát, de konszolidáljuk a változásokat, e, és tehát visszafordíthatatlanná tegyük a helyzetet. A másik pedig, amit szintén hangsúlyoztunk, a konszolidáció kulcs, kulcs eleme, illetve az ajánlások eh, végrehajtásának eh, kulcsfontosságú eleme ez a politikai szándék. Ez rendkívül fontos, ebben az értelemben optimisták vagyunk. Eh, szívesen megválaszoljuk a kérdéseket, és köszönjük, hogy lehetővé tették, hogy bemutassuk ezt a tanulmányt. Köszönöm szépen! rendkívül érdekes és számunkra fontos téma ez, hiszen a két ország eh, sorsát különböző szintű aggodalommal és eh, hát törődéssel kísérjük figyelemmel. A románi állandó képviseletétől eh, üdvözlöm Gonola Tibó urat, illetve Giovanni Maria asszonyt, illetve Simona Stinga asszonyt, aki szintén az állandó képviselettől érkezett. Kérdezem, hogy ki szeretne hozzászólni. Tessék! Köszönöm szépen! Tisztelt eh, elnök asszony! Tisztelt eh, képviselők, tisztelt tagállami képviselők, tisztelt Európai Bizottsági képviselők, kedves képviselők, kedves vendégek! A eh, román hatóságok nevében hadd fejezem ki köszönetemet az eh, Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak. Tíz év Tíz év telt el a CVM eh, megkezdése, bevezetése óta, és eh, most rendelkezésre állnak a tanulmány eredménye. Ez a mechanizmus eh, nagyon fontos volt ahhoz, hogy a reform folyamatot fenntartható módon tudjuk kísérni. Itt most mindenek előtt az igazságszolgáltatás, a korrupció elleni harc reformjára gondolok, illetve a hatóságok átalakítására. Az, az a tanulmány, amiről ma hallottunk, ez a fontos előrelépésekről számol be, illetve arról, hogy a, reform, hogy a reformokat visszafordíthatatlaná kell tenni. Ez egy nagyon fontos tény. Ezek a reformok a, az igazságszolgáltatás és az intézmények terén a helyi szereplőknek köszönhetők, illetve az Európai Bizottság és a román hatóságok együttműködésének, de természetesen a civil társadalomnak is köszönettel tartozunk. Ezen tanulmány eredményei, ezek a mi illetve a romániai hatóságok által elkészített tanulmányoknak megfelelnek. 2006. decemberében indult a CVM, és azóta valódi előrelépésekre került sor. Az Európai Bizottság elmúlt években készült jelentése is azt mutatták, hogy a legtöbb célok vagy célkitűzések valóban megjelennek a nemzeti stratégiákban, a nemzeti politikákban. Hisz miután ezeket meg tudtuk állapítani, nyilván önök is gondolják, hogy a román hatóságok azt kívánják, hogy a CVM a következő hónapokban lezárásra kerüljön. Önök többször is említették azt, hogy hogy a 2017-es ajánlásokat be kell vezetni annak érdekében, hogy megállapítassuk, hogy a célkitűzések előre, elő, elérésére sor került, és miután ez megtörtént, a CVM eh, lezárására, lezárásában reménykedhetünk, és azt reméljük, hogy a 2018-as jelentés ezt majd megerősíti. A román hatóságok eh, véleménye szerint a CVM lezárulta, lehetőséget ad Romániának arra, hogy a többi országgal egy egyenjogú legyen, e, amelyekre egyébként szintén vonatkoznak más mechanizmusok, de horizontális szinten, és minden országra vonatkozó ellenőrzési mechanizmusok e, vonatkozzanak rá, és reméljük, hogy ezt közösen megszívlelhetjük. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nyilván Bulgária is itt van, bár nem akart állásfoglalást leadni. Megadom a bolgár képviselőknek a szót, és ha szívesen, ha én is mondhatok valamit, elnézést tényleg akart mondani velem a bolgár képviselő is. Először szólalok föl ebben a bizottságban, nem tudtam, hogy hogy kell ezt jelezni, elnézést. Köszönöm szépen. És ön kicsoda? Én a bolgár állandó képviseletről jöttem, a CBM csoport. Na, hát akkor jó helyen van. Üdvözöljük. Köszönöm szépen önöknek, a bizottság tagjainak és a tagállami képviselőknek is, hogy eljöttek. Ez az első lehetőség, hogy erről a jelentésről mi is foglaljunk. A hivatalos álláspontunkat majd később alakítja ki a kormány, de első körben annyit mondhatok, hogy a CVM nagyon sokat segített változások katalizátora volt. Együttműködést generált a hatóságok között, és persze az Európai Bíró Bizottsággal is. És elismeri a jelentés is, hogy, hogy előrelépés történt a szervezett bűnözés elleni harcban, és az igazságügy reformjában. Rá szeretnék mutatni arra, hogy Bulgária megfogható eredményeket szeretne, és tudjuk, hogy további erőfeszítésekre van szükség, de ezeket tervezzük is a korrupció ellenes harcban. Ez erre vonatkozó terveinket most fogadjuk el a legfrissebb kiadást Arról is szó van a jelentésben, hogy konkrétabb, specifikusabb intézkedésekre lenne szükség az ajánlások alapján. 2017. januárjában tűzték ki a prioritásokat, és ahogy a román kolléga is említette, jó lenne, hogyha a CVM tekintetében a tagállamok azonos megbírálásban részesülnének. De egyébként nincs több megjegyzésünk. Köszönjük szépen, hogy jelentkezett. Makovej asszony, kérd szót, tessék. Vagy Pilinszki kolléga, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyra értékelem, hogy ez a jelentés megszületett, és hogy a két ország képviselői is megtiszteltek minket látogatásukkal. Ahogy elhangzott, az együttműködés és a verifikáció mechanizmusa az utóbbi tíz év során felértékelődött mindkét országban. Azt nem tudom, hogy ugye január 9-e szerepel dátumként a szövege, nem tudom, hogy az elemzők követték, hogy azóta mi történt az utóbbi néhány hétben, ugyanis új jogalkotás nyújtott be a jogalkotó nálunk. És külön törvény fog rendelkezni a korrupció ellenes fellépésekről a magasabb szintű kormányzás területén, és hát komoly viták voltak a parlamentben és a társadalomban is erről a témáról nálunk. A legforróbb téma az volt, hogy ennek az új hatóságnak hogyan történjen a vezetőjének a kinevezése. A parlamenti többség és ez úgy azon a véleménye volt, és ezt bele is foglalta a tervezetbe, hogy a parlament válassza meg ezt a szemét. a szövegben szerepel, hogy a korrupció kihívásaira nem adott a jogalkotás gyakorlatok előválaszt. Megvan a joganyag, de nem működik a végrehajtása kellőképpen. És a folyamat lassul, lelassult, mert hát politikai ö, szűk keresztmetszet alakult ki, ugye néhány napja a parlamentben az ellenzék a kormányjal szemben bizalmatlansági indítványt nyújtott be, pont a korrupció miatt, hogy eh, az elemzék szerint a korrupció elleni harc nem kielégítő. De ez a csatározás a parlamentben inkább <clears throat> politikai tőkeszerzésre irányult, mint sem, hogy a helyzet reális eh, és közös <clears throat> érdekeknek megfelelő együttes eh, megoldására. És éppen ezért lenne néhány kérdésem a tanulmány szerzőihez hiszen említették, és ez végül is igaz, hogy a mechanizmus katalizátor szerepet játszott. De hogy szeretném tudni, hogy, hogy nem látják -e esetleg úgy, hogy ennek a jelentésnek a megírása egyfajta rutin feladattá vált, és nem igazán hat ér el hatást. És a stratégiai értékelés szolgálatai vonatkozásában szerintem meg kellene kérdezni a helyi hatóságoknak, hogy ez -e a megfelelő módszer mindkét országban. És a kiemelt külön esetekben nem párhuzamokat kell keresni az Európai Unióban, hanem a helyi körülményeknek megfelelően kell specifikus megoldásokat találni. Az Uniónak is bőven van feladata a jogállamiság és a jogérvényesítése területén, és éppen ezért felmerült bennem a kérdés, hogy nem kellene megfontolni, hogy ennek a jelentésírásnak át kéne helyezni a fókuszát, és országösszehasonlításban megvizsgálni, hogy mely országok sikeresebbek ezen feladatok teljesítésében, a jogállamiság garantálásában, és miért. A következtetések és ajánlások kétféle verzióban jelentek meg. A második verzióban van arra egy kitétel, hogy esetleg ennek a jelentésírási gyakorlatnak a fókusza megváltozhat a jövőben. Ezen túlmenően az is érdekelne, hogy a korrupció ellenes bizottsági 2014-es jelentésre is tekintettel voltak-e. Eddig ez az egyetlen erről a témáról szóló jelentés, amióta 2011-ben döntés született arról, hogy éves jelentések születnek majd. És Timmermans alelnök 2015-ben a Libe Bizottság egy levelére válaszolva azt mondta, hogy nem lesz többé ilyen jelentés, hanem a korrupciós ügyeket az ország specifikus éves jelentésekben fogják szerepeltetni az európai szemeszter részeként. Biztos, hogy szükség lenne egy külső szempontra, egy neutrális szempontra az egész eljárás értékelési tekintetében, hogy maga az eljárás, az értékelési folyamat a lehető legtöbb hasznot hozza az érintett országoknak, és az összehasonlításban ők is érezzék a helyüket az európai tagállamok között. Ezek lettek volna a megjegyzéseim. Köszönjük szépen, Makovály asszony kapszolt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Első kérdésem a tanulmány íróihoz, és ez egyben az egyetlen kérdésem is, hogy hogyan jutottak a következtetésekre. Figyelembe vették-e a 2018-as eseményeket, illetve a 2017-es események mindegyikét? Figyelték-e, hogy hogy a civil társadalommal való mindenféle konzultáció nélkül történtek ezek a folyamatok, sőt, még eh, az ügyészekkel sem történt egyeztetés, sőt, az ügyészek eh, tüntettek, tüntetőleg eh, ellenezték az eljárást, és ez figyelembe vették-e az írók? Ugye az a következtetés, hogy a független bíróság eljárás garantált Romániában, ez szerintem egyszerűen nem igaz, lehet, hogy 2016 végéig igaz volt, de 2017 eleje óta ez sajnos nem érvényes. Radikális módon beleszól a politika azóta a jog érvényesítésbe, és nem véletlenül tüntettek a, az ügyészek és nagyon súlyosnak látom a büntető törvénykönyv átalakítását is, a korrupció ellenes harcnak nem tesz jót, ami történt. Olyan módosítási igények születtek, amelyek miatt a büntető eljárás gyakorlata radikálisan megváltozik, és sokkal könnyebb lesz kenőpénzeket adni, elfogadni, és és ez majd nem tekinti már a törvény korrupciónak. Például, ha valaki a saját testvérét küldi maga helyett egy szolgáltatás kifizetésére, az például nem minősül jogellenesnek, sőt, a szenátus elnökéről kiderült, hogy hazudott, bíróság elé állították, de nem történt elmarasztalás, hanem megváltoztatták a törvényt visszamenőleg, és ez, ez alapján már az illető nem minősül büntethetőnek. Lehet hazudni, lehet hamis tanúskodni, és mindez nem minősül bűncselekménynek az új törvények alapján. Nem tudom, hogy beszéltek-e a polgárokkal, a tüntetőkkel. Százezer ember tüntetett az utcákon 2017-ben, és idén, januárban is már. És ha nem, akkor ezt tegyék meg, jöjjenek el. Mellesleg itt a harmadik emeleten éppen kiállítást rendeztünk ezekről a tüntetésekről, hogy milyen ember tömegek tüntetnek azért, hogy igazságosabb igazságszolgáltatást akarnak, és kevesebb korrupciót. Bőven sorolhatnám még azokat a könnyítéseket, amelyeket az új büntető törvénykönyvi reform ö, megpuhított, és így Romániát a, a korrupció melegágyává teszi mert ahol mindez lehetséges, és a törvény megsértése büntetlenül lehetséges, és ráadásul maga a törvény sem szankcionál bizonyos korábban illegális tevékenységeket, vagy hogy nem lehet úgy eljárást indítani, anélkül, hogy előre értesítenék az adott szemét, aki ellen az eljárás indul. Nos, hát így könnyű aztán a korrupció ellenes ellenőrzéseket kikerülni, megvezetni az ellenőröket. Hol van itt az igazságügyi együttműködés az európai tagállamok között? Ez az együttműködést is gyengíteni, korlátozni fogja, mert határokon átnyúló a bűnözés, és akkor majd Romániába jön azonnal az, akit Németországban ugyanezért elkapnának mert itt büntetlenséget élveznek bizonyos disznóságok. A szocialista párt elnöke, a frakció vezetője maga is korrupció gyanúban, pénzmasás gyanújába keveredett, és európai pénzek elsikasztásának gyanújába 20 millió eurós ez a tétel, amit vitatnak, az Olaf el is kezdte a vizsgálódást, de nyilvánvaló, hogy ezek után akkor úgy kell megváltoztatni a büntető törvénykönyvet, hogy nehogy az vizsgálat eredményeképpen az illető majd a helyi jog szerint elmarasztalható legyen. Numai A politikusok a saját érdekeiket eh, követik, és úgy toldozzák, foldozzák a jogszabályokat, ahogy éppen nekik tetszik, és kibújnak minden felelősségvállalás alól, soha nem kerül senki bíróság elé. És lenne még egy rövid kérdésem. Én még nem hallottam erről az intézményről, de nem tudom, hogy önök esetleg hallottak-e már róla. Van egy irányelv, a saját javakról, és hogy ezt az irányelvet kinek kéne végrehajtani. Nem ültették még át a joganyagba. Kilencven 9 ennek az irányelvnek még nem ültették át a román jogba. Itt a javak lefoglalásáról van szó, márpedig, ha ezt európai szinten bevezetnék, akkor itt sokaknak ebből baja lenne, de Románia ezt nem ülteti át. A bizottság a közbeszerzések kapcsán sok korrupcióról beszél, csalásról. Emlékeztetném önöket, hogy három nap ezelőtt Timmerman alelnök úr, Timmermans alelnök úr Romániát ő konkrétan kritizálta az európai pénzek elköltése miatt. Egyfajta figyelmeztetés volt ez, mert a bizottság is érzékeli, hogy visszalépés történt a büntető törvénykönyv megváltoztatása révén. Kérem, hogy beszéljenek a polgárokkal, az egyszerű polgárokkal, és kérdezzék meg őket, hogy mindenről mit gondolnak. És a bolgár állandó képviselet jelenlevő képviselőihez is lenne egy kérdésem. Az eredményeket úgynevezett track recordban szokták számosítani, kevésbé szavakkal, mint számokkal. Lenne egy kérdésem tehát. Önöknél hány embert ítéltek el súlyos korrupció vágyával a bíróságok, és hány ember került börtönbe ilyen vádakkal? Köszönöm szépen. Majd megadom a két szerzőnek is a szót, hogy válaszolhassanak a kérdésekre. Parancsoljam. Köszönöm szépen. A bolgár képviselő által feltett kérdésekre fogok először válaszolni. Yes, I think um, we um, maybe this. Azt hiszem, hogy ez nem volt talán elég egyértelmű a szlájdokon, de ha elolvassák, akkor egyértelmű, hogy az úgynevezett slide touch megközelítést kell az összes Európai Uniós tagállam vonatkozásában megvalósítani. Ez a jogállamiságot, a demokráciát, az alapjogot vizsgálná, és még egy dolog, ami nincs benne a slide, nincs rajta a diákon, ez az antikorrupciós jelentés. Ezt abba hagyták, de véleményünk szerint ezt talán folytatni kéne, és ez talán jót tenne a CVM-nek, és átfogóbb lenne így a monitorozó figyelő tevékenység, és ezt ki kéne terjeszteni szintén az összes tagállamra. De Véleményünk szerint nagyon fontos az, hogy a reformok megvalósítását mindenképpen nyomon kell követni. Ezek a legutóbbi Európai Uniós ajánlásokra is vonatkoznak, amelyek egy évvel ezelőtt születtek. Azt gondolom, hogy ezt legalább a mostani ciklus végig folytatni kell, és hogyha vannak kézzelfogható eredmények, akkor ezt felül lehet vizsgálni, illetve a jelenlegi CVM-et egy másik rendszerrel is fel lehet majd váltani, ami az összes tagállamra vonatkozik. Um, Egy-két szóval ezt kiegészíteném. Bulgária, Romániával kapcsolatban. Nos, nem voltunk ott, amikor a tüntetésre sor került, de tudatában voltunk ezeknek, ez nem régiben történt és fölmerült az a kérdés, hogy a CVM-nek egyáltalán megvan-e a, a szükséges következménye. A Romániában az embereknek elég komoly elvárásai voltak el ezzel kapcsolatban. Vizsgáltuk, hogy mi történt az elmúlt tíz évben, megvizsgáltuk, hogy milyen változások történtek az elmúlt tíz évben. Mi úgy véljük, hogy lehetünk optimisták a változások, reformok alapján, de sajnálatos módon vannak olyan, vannak olyan területek, ahol visszalépés történt. Tudjuk, hogy ez így van, és erre is utalunk a jelentésben. Erről csak ennyit szeretnék mondani, és hogyha még valakinek lenne kérdés, akkor szívesen válaszolok. A Makovai asszony. Köszönöm szépen. Valójában nem értem a dolgot. Nos, bizonyos dolgokat hallottunk, tehát, hogy bizonyos emberekkel egyeztettek, de hadd mondjak valamit. Szerintem azok számára minden teljesen egyértelmű, akik kimentek, a, a, kimentek tüntetni az utcákra, és a korrupció ellen tüntettek. Hadd mondjam el azt, hogy már tíz éve az összes ilyen CVM jelentésben megkülönböztetés van a végrehajtó szervek, például a Nemzeti Korrupció Ellenes Intézet, illetve a politikai kezdeményezések között. Minden egyes jelentésben az olvasható, hogy az intézmények elvégezték a munkájukat. Egyébként Romániában minisztereket ítéltek börtönbüntetésre. Minisztereket, sportklubok elnökeit, másokat is elítéltek embereket. Bulgáriában, illetve Közép- és Kelet-Európában pedig ez nem történt meg. Nem azért, mert ott nincs korrupció, hanem mert nincsenek meg ezek a vizsgálatok. Tehát mindig is az volt olvasható ezekben az CVM jelentésekben, hogy a román szervek elvégzik a munkájukat. Gratuláltak nekik, meg volt a politikai akarat. De sok esetben ez mégiscsak hiányos. Az legutóbbi jelentésben viszont nagyon szigorú megfogalmazásokat olvashatunk. Mint hogyha mégse lenne meg ez a politikai akarat. 2016-ig a hatalmon lévőknek nem volt meg a bátorság ahhoz, hogy, megvál, hogy megváltoztassák a jogszabályokat. Mióta a szocialista liberális kormány van hatalmon, bármi is történik, még akkor is, hogyha kitettek volna minket az Európai Unióból, ak- akkor is az a lényeg, hogy nekik minden megfelelje. Meg lehet nézni az elmúlt tíz év jelentéseit, folyt a munka, csak a politikai akarattal volt gond. Bizonyos politikusok elvégzik a munkájukat, mások nem, ez attól függ, hogy ki mennyire becsületes. Romániában egy éve, egy éve a politikusok mindent megtesznek azért, hogy az ilyen típusú kérdés, kérdésnek ellenálljanak. Én is szeretnék kérdést feltenni jelentéstevőként, hogyha elolvastuk ugye a jelentéseket a tíz évre visszamenőleg, felmerül a kérdés, hogy mit értünk el. Jó, hát valami előrelépések sor került, ez jó, ezt belátom, de hogyan? a mechanizmus erősít hogy a mechanizmus erősítette-e a reform szándékot, ezt is be tudom látni. Mindenhol vannak olyan emberek, akik meg szeretnék reformálni a saját országukat, és ebben segített nekik a mechanizmus, ezt teljes mértékben alá tudom írni. Az európai pénzeket az európai szabályoknak megfelelően akarják igénybe venni, mert különben vissza kell fizetniük, ezt is belátom, azt is látom, hogy a beruházók számára is fontos ez azt gondolom, az elsődleges hiba az volt, hogy a két országot egy kalap alá vettük. A két ország nagyon különbözik egymástól, ezt az idők során, ez az idők során megmutatkozott. E, ugyanaz volt a fókusz, e, és ez negatív e, problémákat vetett fel az is hiba volt, hogy Horvátországot ne vontuk bele a mechanizmusba. E, azt gondolom, hogy ezt a mechanizmust további belépésekre, új belépő országokra ki kell terjeszteni. E, ez nem csak a Nyugat-Balkára, hanem a két országra vonatkozóan is érdemes a mechanizmus e, modernizálásán dolgozni, továbbfejlesztésén dolgozni, mert így, mert ez jobb eredményre jut. Van egy konkrét probléma, a politizációs szint, ezt ön is említette, volt egy meghallgatás, szerintem ez egy nagyon jó meghallgató, meghallgatás volt, de az azt e, megelőző e, csatározásról ról szívesen lemondtam volna. Még mindig nem értem, hogy mit értünk el. Mit értünk el a két országban, és ez fenntartható-e? Ez visszafordíthatatlan-e? Ez nagyon fontos lenne. Persze felmerül a kérdés, hogy mi az a politikában, ami visszafordíthatatlan, mi az, amit eh, nem lehet máshogy szabályozni. Jó, jó lett volna tudni, hogy mit tekint, mi az, ami visszafordíthatatlan önök szerint, és mi az, ami nem, és mi, melyek azok a pontok, amelyekben nem sikerült előrelépni Bulgáriában a bírák ügye, vagy az ügyész befolyása, ezek eh, régi ügyek éjszaka, ha felébresztenek, akkor is citálni tudom, hogy miről van szó. Melyek azok a pontok, amelyekben semmit nem értünk el, és melyek azok a pontok, amelyekben még további erőfeszítésre van szükség. Nekem teljesen mindegy, hogy ki kormányoz. Nekem eh, tíz éves megfigyelés után az a befolyásom, vagy benyomásom, hogy nem igazán függ attól, hogy ki kormányoz, mind a két politikai oldalnak megvannak a nehézségei, pozitív oldalai. Pirinszki úr akarna, szeret, a hozzászólásában kiemelte a korrupciót. A kérdés az az, hogy mit lehetne jobban csinálni, hogyan tudunk jobb eredményt elérni. Még egyszer megadom a szót önöknek, hogy megválaszolják a kérdéseket, és aztán a főtitkárság. És természetesen a, a állandó képviseleteknek is, hogyha kívánnak még egyszer hozzászólni, de Monika Makovály akar még egyszer hozzászólni. Mikrofont kérünk a képviselőasszonynak. Mikrofont kérünk. Number of convictions for high level a magas szintű korrupció, illetve a szervezett bűnözés kérdését kéne tisztázni. Egyébként leszögezném, hogy a CVM mind a két országnak nagyon sokat segített, a CVM nélkül Romániában nem jött volna jét, ne, ne, Romániában megszüntették volna a korrupció ellenes igazgatóságot, és sok jogszabály megváltozott azóta. Tehát eh, hála Istennek létezik a CVM, -e, és szem, szeretném azt, hogyha ez a végtelenségig fönnmaradna. Úgyhogy ez mindenképpen segítség volt. Vannak bizonyítékaink, számadataink. Körülbelül 30 minisztert küldtek börtönbe és ítéltek el korrupciós problémák miatt, illetve képviselőket is ítéltek börtönbüntetésre korrupciós vádak alapján. Illetve azt hiszem 88 ügyész és bírónak is ez lett a sorsa. Úgyhogy van arról bizonyíték, hogy ez bizony működött. Lehet, hogy a politikusok nem tudtak eleget tenni sok esetben a politikusoknak az volt a nagy tette, hogy a mentelmi jogukat nem használták, de egyébként szerintem ez egy működőképes eszköz. Tíz év alatt most voltak egyértelműen a legrosszabb változások. Két napja a, az Európai Bizottság elnökének volt erről egy sajtónyilatkozat, és ez alapján, mintha nem, semmi értelme lett volna nem a CVM-nek. De hát valójában nem a politikusok képviselik Romániát, hanem az emberek, és az emberek pedig elmentek tüntetni. Meg kell ismételnem, hogy a CVM igenis segített, és szeretnénk, hogyha folytatódna a CVM a politikusok most vannak hatalmon, de ki tudja, hogy ki lesz jövőre, vagy öt év múlva hatalma. Benchmarkokat mindig ki lehet találni. De a mostani eszköztár elég jó szerintem. És várom a bolgár kérdése vonatkozó választ. Köszönöm. Válaszolnék arra a kérdésre, hogy mennyire visszafordíthatatlanok a, jel- a reformok. Hát ehhez hogy azt is tudni kell, hogy mi az, amit elértünk. Erre vonatkozóan egyébként egy nagyon részletes táblázatot láthatunk a jelentésünkben. Például az új jogszabályokról, tehát mind a két országra vonatkozóan milyen új jogszabályok születtek az elmúlt tíz évben. Hogy mennyire visszafordíthatatlanok ezek a reformok, korábban is elmondtuk, hogy nagyon nehéz azt bebizonyítani, hogy eh, mi lesz a sorsa majd ezeknek a reformoknak, és a legújabb fejlemények, főleg Romániában azt mutatják, hogy ez egy nagyon aktuális téma, és sürgősen tenni kell valamit. Egyébként az is valóban nagyon fontos, hogy eh, milyen ítéletek születtek vezető politikusok vagy tisztségviselők esetében korrupciós témában ez is mutatja, hogy az új jogszabályokat alkalmazzák. A korrupció létezik, függetlenül attól, hogy ki van éppen hatalmam, de azért azt is látnunk kell, hogy a kormányváltások nem vezetnek ahhoz, hogy lelassuljon ez a reform folyamat. Ez azt jelenti tehát, hogy több kormányváltást is túléltek ezek a reformok, ez is mutatja, hogy visszafordíthatatlan dologról van szó. Még egy dolog, Bulgáriában az érintett felek arról tájékoztattak minket, hogy sokszor a bírósági folyamatok összekapcsolódnak a politikai folyamatokkal, és sokszor a választásokhoz időzítik a különböző pereket. Ezt kéne még megoldani. Még egy általános meglátásom lenne, azzal kapcsolatban, mit is jelent a visszafordíthatatlanság. Ez valószínűleg mind a két országra vonatkozik, amit mondok. Azt hiszem a leg, legfontosabb dolog ilyen szempontból az, hogy az emberek elvárásai lettek visszafordíthatatlanok. Beszéltünk az imént a tüntetésekről és a, arról, hogy az emberek hogyan mutatják jeleit annak, hogy nem elégedettek. Ez egy nagyon fontos fejlemény. A CVM pedig egyfajta keretet jelent az emberek számára, az emberek tudják, hogy mi az, ami, mi az, amit elvárhatnak, mit jelent a jogállamiság, milyen viselkedést lehet elvárni a politikában. És azt gondolom, hogy ez a fajta tájékoztatás, tájékoztatás vagy tudatosítás a CVM nélkül nem lett volna elérhető némi haladás történt, de ez nyilván nem tökéletes, és vannak bizonyos eh, veszélyek, de mondom, az emberek elvárásai nagyon megnőttek. Egészen mások az elvárásaik most a vezető politikusok felé, mint korábban. A bolgár kormány képviselőjének is megadnám a szót, hogy megválaszolja a kérdéseket. Tessék! Thank you, Chair. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Válaszolnék arra, hogy mi helyzet a korrupciós ügyekkel. Sajnos statisztikát nem hoztam, de arról beszélhetek, hogy az egy évre vetített uh, ítéletek száma korrupciós ügyekben uh, nem változik. Aztán a lefoglalt vagyontárgyak, vagy vagyon értéke 2012-től mostanáig szintén nem változott a szám. elnézést, nem hoztam el a statisztikát, de valahogy 20-tól, azt hiszem 20-tól 72-re nőtt a korrupciós ítéletek száma ebben a vizsgált időszakban. Hogyha vannak pontos számok, akkor nagyon örülnénk, hogyha kapnánk önöktől pontos tájékoztatást ezzel kapcsolatban. Tessék, Pirinski úr, és aztán Szliz úr. Yes, thank you, Madam Chair. Just to... Köszönöm szépen, elnök asszony engedje meg, hogy reagáljak arra, amit az imént mondott. Amit a visz, ami a visszafordíthatatlanságot illeti, egyetértek a jelentés készítőivel. Tehát valóban az elvárások változtak meg. A társadalomban kialakult egy nagyon egyértelmű, nem is elvárásnak mondanám, hanem egyfajta eltökéltség. Ez egy kézzelfogható változás. A helyzet ugyanis eléggé aggasztó. És utalnék egy elég nagy tüntetésre a fővárosban. A környezetvédelmi témákra, tehát egy síparadicsom kialakításával kapcsolatban merültek fel korrupciós vádak. Mi lett a végeredmény? A beruházó egy offshore cég, ez egy jogosan, ez egy legálisan létező és működő offshore cég, akkor hol van itt a probléma? Ez is illusztrálja azt, amit az imént mondtam. Tehát a korrupció felszámolását azt gondolom, hogy csak egy fajta globális látásmóddal lehet megtenni. Tehát meg kell nézni az összes mechanizmust, ami ilyenkor beindul. Meg kell nézni azt, hogy konkrét országban milyen konkrét eszközökkel hozzák létre a korrupciót. Én egyet tudok érteni azokkal, akik, akik tüntetnek, egyáltalán nem mentség az, hogy valahol, ez a, valahol ezt a céget bejegyezték. Az a fontos, hogy mit tesznek, hogyan teszik, de jogi szempontból legális az, amit ez a cég tesz. Tehát meg kell nézni a megközelítést, a különböző aspektusokat, illetve, hogy pontosan milyen módszerekkel történik a korrupció. Illetve hát arra is beszélni kell, hogy az európai pénzekre pénzeket hogyan használják fel nem megfelelő célokra. Since it seems it's uh, just we have more time. Um, még van egy kis idő. It's true, and that's the only thing <clears throat> I... Valóban, igaz. Egyetértek ezzel a tanulmányjal egy szempontból, és ezt a kollégám is aláhúzta, mi az, ami visszafordíthatatlan? Visszafordíthatatlan a románok kívánsága, szándéka arra, hogy ne zárják ki őket az Európai Unióból, hogy a reformok megvalósuljanak, hogy az igazságszolgáltatás mindenki számára megvalósuljon, és hogy az ország tovább fejlődhessen, hogy az európai pénzeket ne lopják el, stb. Mert amúgy Románia Szíria után az elsődleges kibocsátó ország, ami az elvándorlást illeti. Az emberek az utcára mennek, az utcára vonulnak, Európai Uniós zászlókba e, e, burkolóznak, az Európai Unió e, zászlaját mutatják tehát a különböző tüntetéseken és felvonulásokon. Itt szeretnék mutatni erre egy példát. E, itt van kint egy kiállításunk, és ezért e, hoztam be ezt a képet. Tehát ez a nő az európai zászlóba burkolózott be, és ahogy látják, látják az embereknek a csalódottságát, a feszültségét, e, és látják, hogy súlyos dolgokra kerül sor Romániában. Köszönöm szépen, Szléz úr! bei mir, nein, bei mir aus dem, auf dem, das Generalsekretariat der Kommission sollte jetzt eigentlich das... Az Európai Bizottság főtitkárságának adnám most meg a szót. Nálam uh, úr neve szerepel. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök asszony. Először is nagyra értékelem azt, hogy a szakbizottság elkészítette ezt a jelentést, mert ez teljes mértékben megfelel az Európai Bizottság megközelítésének és kívánságának arra vonatkozóan, hogy tíz év elteltébe távlatából nézzük meg, hogy a CVM-mel mit sikerült elérni. Az Európai Bizottság emlékeztet arra, hogy tavaly évelején készítettünk egy jelentést, amely egy árnyalt megközelítést tartalmazott. Ezt a tíz éves madártávlatot tette lehetővé, aminek köszönhetően jobban meg tudtuk érteni a felszín alatt húzódó változásokat. Illetve ezen kívül a kulcsfontosságú ajánlások de való koncentrálás is nagyon fontos, arra vonatkozóan, hogy mit, mi az, ami tulajdonképpen megengedné, lehetővé tenni azt, hogy a CVM le, le, lezárásra kerüljön. A hosszú távú hatás felmutatásának igénye megmutatkozik ebben a tanulmányban, amelyet önök készítettek. És azt gondolom, hogy a jelentés teljesen világosan felsorol számos konkrét CVM adottságot, ennek a megkezdésének a e, adottságai, a feltételei. Annak idején ez egy kifejezetten szokatlan együttműködési forma volt, mint ahogy ezt most érezzük. Tehát ez egy új eh, megközelítés volt arra vonatkozóan, hogy a tagállamokkal való együttműködést hogyan látjuk, nagyon mélyreható, eh, és nagyon érzékeny tulajdonképpen beavatkozás ez a társadalmi folyamatokba, eh, és az Európai Bizottság a munkáját ugye végzi, és ennek előrehaladtával úgy mélyült el és alakult ez az együttműködés. Egyesekben kialakult, kialakulhatott az az érzés, hogy az Európai Bizottság túl messze ment az eredeti benchmarkokhoz képest. Mi azonban mindig úgy éreztük, úgy értékeltük, hogy hogy fenntartottuk ezt az együttműködési eh, megközelítést. A szakbizottsági képviselők hozzászólásaiban eh, felmerült néhány megjegyzés, amire szeretnék utalni. Tavaly a State of the Union beszédében Juncker elnök úgy nyilatkozott, hogy idén ősszel egy anyaggal áll elő, amely a jogállamiság megvalósulását értékeli, és ez biztos vagyok benne, hogy a CVM tapasztalatai nagyon fontos inputot adnak ehhez. Azt hiszem, hogy a jelentés és ennek elkészült illetve eredményei hangsúlyozzák azt, hogy a CVM-nek világos hatása, befolyása volt, persze ez nem tökéletes, és nem tudott minden kérdésre választ adni. Nagy kihívás volt ez a feladat. A jelentés arról beszél, hogy a CVM-nek a legfontosabb, egyik legfontosabb feladata, vagy, vagy kísérő jelensége az volt, hogy a reformot folyamatosan napirenden tartotta. Ez azt gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű és fontos. A kulcsfontosságú szereplőknek segíteni tudtunk, és a civil társadalomnak is, ami azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos elem a CVM-ben. Végül pedig, hadd mondjam el, Szerintünk a visszafordíthatatlanság és a nyomonkövetés elengedhetetlen a, a dolgok konszolidálására. Nagyon nehéz biztosnak lenni benne, hogy valami visszafordíthatatlan-e, ez mind mérlegelés alá tartozik, szubjektív dolog. Ezt látják a folytonosságban, a track record folytonosságában. Amúgy egyetértek azzal, hogy ezt hogy ez egy, az egyik legfontosabb dolog, és ezt említették a jelentés készítője is. Látták, hogy a polgárok a két tagállamban összekapcsolták ezeket a témákat és az európai elhivatottságot. Ez kulcsfontosságú dolog számunkra. És a CVM eh, ennek köszönhetően remélhetőleg választ tud adni számos kérdésre. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Abból indulunk ki, hogy ez a mechanizmus fennmarad. Nem beszéltünk még arról, hogy mi a helyzet az európai pénzekkel. Hogyha az Európai Bizottság számait megnézzük, örülök annak, hogy itt van a bizottság részéről Buchan asszony, és azt látjuk, hogy a korrupció mind a két országban létezik, de arról nem hallottunk, hogy az európai pénzek felhasználásával kapcsolatban is megvalósul ez, vagy nem. Azt nem igazán tudjuk elhinni, hogy ezzel kapcsolatban pont nem. Az Európai Bizottság mely irányba tudná elképzelni, hogy ezt a mechanizmust módosítsák, továbbfejleszék? Erre kérek még választ. A mi szándékunk az, hogy hogy nagyon specifikusan fogalmazzunk, hiszen korlátozott számú ajánlást adunk ki, és világosan meghatároztuk, hogy mely, mely lépések meghozatalára van szükség, illetve a politikai elkötelezettség is nagyon fontos, egy kicsit pontosabban kellene fogalmazni eh, az ajánlásokat tekintve, de eh, minden esetre ezek a valódi ráfordítást eh, követelnek az adott országoktól, ez kulcsfontosságú. A másik elem pedig az ajánlásokban az, hogy az ajánlásokat keretek, e, illetve intézményi kapcsolatok köré csoportosítjuk, e, hogy így az intézmények e, feladata az, hogy felelősséget vállaljanak, szem előtt tartva, hogy ez valószínűleg a hosszú távú fenntarthatóságot erősíti. Az intézmények és egyéb kulcsfontosságú szerepvállalók elkötelezettségét meg kell erősíteni, akiknek ugyanis maguk saját kezükbe kell venniük a sorsukat és a megoldás kidolgozását, és ezt úgy kell alakítani, hogy internalizálni lehessen ezt a, ezt a munkát, ezt a feladatot, és a az adott országok nemzeti hatóságaira lehessen támaszkodni. Ja, Köszönöm szépen. Hogy most mi legyen ezzel kapcsolatban, nekem se jut eszembe konkrét megoldás, minden esetre jó lenne egyeztetni, nyilván ezt meg is fogjuk tenni, és E, főleg arra vonatkozóan, hogy pontosabb számadatokat kapjunk az európai pénzek felhasználásával kapcsolatban főleg. Köszönöm szépen a jelentés elkészítőinek, köszönjük a román és a bolgár e, állandó képviseleti e, munkatársaknak a jelenlétet. Akkor folytatjuk a négyes napirendi pont 2 per 2018-as Európai Számbevőszéki különjelentés az LKB banki eh, válságkezelésének működési hatékonysága. Pirinszki úr eh, képviseli a mi jelentéstövönket. Cardiff úr mutatja be a jelentést, 10 maximum 15 percben megadom neki a szót, tessék, önnél szó. Thank you. Um... Rövid leszek. bemutatnám a központi bank válságkezelési rendszerét röviden. Ez a harmadik audit, amit erről a témáról végeztünk. A bankok felügyeleté vizsgáltuk már 2009-ben is, és azt, hogy azokon a területeken, ahol a kockázatok nőnek, hogyan jár a központi bank, ezt vizsgáltuk és mennyire sikerül előrejeleznie a válságos helyzeteket és kezelni a kialakult helyzeteket. Az operatív hatékonyságát vizsgáltuk tehát az LKB-nak, a felügyeleti válságkezelési rendszer különösképpen. Ugye válsághelyzetekre föl kell készíteni a bankokat, és először ne kellett nézni, hogy melyek azok a területek, ahol a bankok helyzete gyengül és veszélyek állnak föl. Ne? Összességében azt mutatjuk, hogy az LKB jól létrehozott egy ilyen rendszert, egy keretet, megfelelő források kötődnek a bankfelügyelet rendszeréhez, ez, ez a része kielégítő a dolognak. De több megállapítást tettünk, amelyekről szeretnék beszélni. Először is a helyreállítási tervek vonatkozásában az eljárás és a felügyelet, a monitoring és az iránymutatások rendszere nem mindenhol kielégítő. Ezek a következő problémák. Az LKB e nek szerintünk szigorúbb helyreállítási metodikát kéne alkalmaznia, és pontosabb ajánlásokat kéne tennie. Úgy gondoljuk, hogy az operatív keretnek van egy-két tervezési hiányossága is, a végrehajtási területre vonatkoznak ezek. Az LKB saját iránymutatása nem eléggé objektív és pontos kritériumokat tartalmaz, és a saját kritériumokat sem tartották mindig <clears throat> figyelemben. A erőforrások, személy erőforrások megvannak, a jogi alap megvan, a gyakorlati végrehajtásban vannak hiányosságok. A veszélyeztetett bankokra vonatkozóan sokkal specifikusabb operatív iránymutatásokat kéne megfogalmazni, hogy az adott bank vagy bankcsoport felkészültebb legyen a válsághelyzetre. Történt javulás az előző audithoz képest, de nem minden területen, amit kértünk. Nem akarok itt részletekben, nincs időm, de ezt leszeretném szögezni, mint tényt és bizonyos kérdésekre pedig nem kaptunk választ. Tehát a következtetéseink, amelyeket azonban le tudtuk vonni, azok jól megtámogatottak tényekkel, és a válságkezelés gyakorlatára vonatkozóan sok a kritikánk. Az EKB milyen rendszerben működik? Az a jelenlegi felügyeleti keret struktúrájával is van gond, mert nem cserél egymással a két fő felügyelő szervezet kellő rendszerességgel adatot. A köztük levő kommunikáció közvetítőkön megy át, ezt közvetlenebbé kell tenni, állítólag mindkét szervezet dolgozik ezen. Valószínűleg jogszabályi változtatásokra is szükség lesz. Az egyik szervezet többször elmondta, hogy hiányzik nekik a megfelelő jogi eszköz a kezükből, hogy az ajánlásaikat végre tudják hajtatni. Nagyon röviden ennyit tudok mondani, elnök köszönöm. Ja, herzlichen, herzlichen Dank. Köszönjük szépen. Pirinszki úr kívánt szólni. Elnök asszony, köszönöm, hogy elfogadják, hogy Ayala Sender asszonyt helyettesíthetem itt. A következő dolgokat szerette volna elmondani. Alapvetően ugye van egy pozitív értékelés, hogy az LKB ellátja a feladatát, erre vonatkozóan egy kötelező értékelést ír a számvevőszék az egységes felügyeleti rendszeren belül. Tehát az alapkövetkeztetés az, hogy a keretek, az erőforrások kielégítőek, inkább az operatív szinten vannak problémák. És ezen a területen még korábbi helyzethez képest komoly jobbításokra van szükség. A szakértő éppen ezeket kifejtette. Ebből én azt emelném ki, hogy a számvevőszéknek a központi bank nem adott meg minden információt. Ez számomra döbbenetes, hogy hogy lehet az, hogy két európai szerv egymástól megtagadjon információkat, és ezért a számbevőszék nem tudott minden területen kellő részletességgel belelátni a struktúrába. Ez elfogadhatatlan, egy rendszerszerű, rendszeres ellenőrzés kapcsán különösen. A számbevőszék azt is kimondja, hogy a hatóságokkal való együttműködés nem csak a központi bankkal, hanem más hatóságokkal való együttműködés sem volt kellő, és hogy a szanálási testülettel való kapcsolattartása a többi szervezetnek meglehetősen gyengécske. Súlyos hiányosságokat talált egy másik jelentésében a számvevőszék ezen testület felállításával kapcsolatban, és a két fő felügyeleti szerv együttműködése vonatkozásában is illetve az információk hozzáférhetősége tekintetében is. És van még itt egy gondolat. A jelentés leszögezi, hogy a felügyelete a bankrendszernek 2017-ben mintegy 490 millió euróba került én nem értem, hogy miért kell ezt becsülni, ezt az értéket, ezt nem lehet pontosabban kimutatni, hogy mik voltak a konkrét költségek? Most már sok bank több éve van válságmenedzselési kurzuson, és összességében javult a elálló képessége a bankrendszernek, de nem látunk itt semmilyen számot, kimondhat látjuk-e, hogy stabilabb a rendszer, kellően stabil, megfelelően stabil. Tehát az, hogy valamit javult a helyzet, az egy nagyon vég, kellően definiálatlan kifejezés. Köszönöm szépen. Az Európai Központi Bank képviselője is itt van, nem tudom név szerint szólítani. Nem ismerjük egymást még személyesen, de üdvözlöm, és önél szó. Köszönöm, elnök asszony. Alex Szaboldnak hívnak. Az egységes felügyeleti ö, rendszerért vagyok felelős az ECV-nél. Rövid felszólalásomban annyit szeretnék elmondani, hogy nagyra értékeljük a számvevőszék vizsgálódását, következtetéseit, hogy az operatív hatékonyságot növelni kell. Az ECB felügyeleti rendszerében. A központi bank 8 korábbi ajánlásból 6-ot befogadott és igyekszik végrehajtani, és konstruktívan elláttuk a számvevő széket az operatív hatékonyságra vonatkozó adatokkal. De tény, hogy bizonyos ajánlásokat még most ültetünk át, tehát ez még nem zárult le, az egységes szanálási testület például ilyen, aztán a helyreállítási indikátorok definíciója is még folyamatban van, és az iránymutatások, hogy mit tartalmazzanak. Két ajánlását a számvevőszéknek nem fogadtuk el a korábbi jelentésben. Az információ megosztás tekintetében gyakorolt kritikával nem értünk egyet, egyszerűen ez nem állja meg a helyét szerintünk ez az állítás. Csak röviden néhány részletbe belemennék, főleg itt az együttműködés tekintetében ért kritika kapcsán. A központi banknak nagyon sok emberi erőforrásába és pénzébe kerül az, hogy több mint 500 dokumentumot és mint egy 5000, 500 ezer oldalnyi dokumentumot oszt meg az ellenőrző szervekkel, és amennyiben azok rákérdeznek további kérdésekre is válaszolunk százas nagyságrendben, mind politika, mind végrehajtás vonatkozású kérdésekre is válaszolunk, egyes bankok egyes kérdéseire is válaszolunk, de a bankspecifikus információkat nem adhatjuk ki, mert ezek anonim adatok, bizonyos szövegekben nem szabad, hogy egyes bankok azonosíthatók legyenek, ez egy jogi követelmény. Tehát ami csak megosztható, azt megosztottuk, és ez alapján írt a részletes jelentését a számbevőszék, amely sok témáról szólt. A helyreállítási tervezés, és itt tovább. Még egyszer azt szeretném elmondani, hogy köszönjük, hogy megírták ezt az jelentést. Az általunk is belátott területeken igyekszünk a jobb megfelelés elérésére, és a jó együttműködésben vagyunk együtt érdekeltek, és ezt fenn is tartjuk más társ szervezeteinkkel. Köszönjük szépen. Hát ez még csak az első fordulója egy hosszabb együttműködésnek. Van-e az Európai Bizottság részéről valakinek mondani valója? Nem látok jelentkezést. Akkor itt most ezt a napi rendi pontot lezárom, mert itt most csak a jelentés bemutatásáról volt szó, nem nyitunk erről eszmecserét, ez egy következő körben valósul majd meg. De az eljárást lefolytatjuk, és napirenden tartjuk a témát, és a társ szakbizottságunknak is lehetőséget akarunk adni, hogy a jelentést tanulmányozzák, és majd ha érdemben van arról véleményük, akkor egy következő körben javaslom ennek a témának a parlamenti megvitatását. Tehát kapcsolatban maradunk, és köszönöm, hogy eljöttek, most maradjunk ennyiben. Most a másik a 3 per 2018-as jelentésre térünk rá. Matisz úr a felelős a részünkről Ayala Sender asszony, akit azonban ma képviselünk, de most megadom először a jelentést, jelentés szerzőjének a szót. Köszönöm, elnök asszony. Röviden bemutatnám az ellenőrzésünk alapvető megállapításait. A bizottság jelentősen javított recommendations, but then we'll provide some background why we came. Nos, azt szeretném először elmondani, hogy egyáltalán miért adtunk elő egy ilyen javaslatot a bizottságnak. Nos, szerintem a makrogazdasági egyensúly hiány és az ajánlások között ti kapcsolatot mindenképpen meg kéne erősíteni. Hogyan lehet ezt megtenni? Szerintem a következőképpen az in-depth review idérek esetében először is meg, kéne, meg kéne nézni, hogy mi okoz, hogyan néznek ki ezek az egyensúlyhiányok, mennyire súlyosak, ezután meg lehet azt vitatni, hogy milyen szakpolitiká, szakpolitikai döntésekkel lehet ezt um, orvosolni, illetve mennyire és hogyan. Egy ilyen elemzés alapján lehet létrehozni az ország specifikus ajánlásokat. A mi javaslatunk nem teljesen új. A makrogazdasági folyamatok elején pontosan ilyen IDR-eket találtunk ki, tehát az IDR, IDR elemzés mert meg lehetett nézni azt, hogy mennyire súlyos a makrogazdasági egyensúly hiány, és a végén a következtetés, a ajánlás volt, ezt a bizottság hozta létre ezeket az ajánlásokat. Egy dolog hibázott, csak talán azt hiszem a fiskális politikai megfontolások nem voltak jelen, ez volt a gond. A fiskális politika és a jövedelem politika vélemény hatását is meg kell nézni a mikrogazdasági egyesű hiányra, és ezt is eszközként lehetne felhasználni. Tehát ez már hiányzott az eredeti javaslatból is. Ha már elkezdtem beszélni a fiskális politikáról, hadd mondjam el azt is, hogy a későbbiekben is hiányzott ez a szempont, egy kivétellel, ez pedig a német fiskális többlet elemzése és ennek hatása a határon túlra. Szerintem ez mindenképpen egy pozitív fejlemény, de a fiskális politikát szerintem nem csak a stabilitás és növekedési paktumban kell vizsgálni, hiszen ez csak középtávú fiskális fenntarthatósággal foglalkozik. Arról nem szól, hogy ennek mi hatása van a makrogazdaság egyesú hiányra, vagy a fizetési mérlegre, vagy a versenyképességre. Tehát a fiskális politikát mindenképpen elemezni kell, ezt föl kell használni, és ez úgy gondolom, hogy a makrogazdasági egyesú hiány esetében meg kell tenni. A Regional in Review-król beszéltem az imént, most arról szeretnék beszélni, hogy ezek mivé alakultak. Meg sajnálatos módon az egyensúly hiány mértékét már nem vizsgálják, ennek hátterében egy bizottsági nyilatkozat vagy kommunikációval. Erre majd visszatérek. Tehát nem, szól, nem szólt a folyamat végén egy külön dokumentum, nem születtek meg, nem születtek meg az ajánlások, hanem összefoglalta a bizottság ezeket az egyensúly hiányokat. És azt gondolom, hogy ez nagyon rosszat tett a láthatóságnak, illetve, hogy az egész makrogazdasági egyensúly hiányt azt hiszem, hogy egy alacsonyabb szintre vitte ennek a láthatóságát és a komolyságát. Aztán a bizottság a szakpolitikai vitát is kivette az IDR-ből. Azon reformjavaslatok, amelyek az Európa 2020 agendából érkeztek, ezeket mind meg kellett vizsgálni, és minden MIP, makrogazdasági egyensúly hiány relevánsnak számított. Ez egy nagyon hosszú listát hozott létre, és így gyakorlatilag nem tudtunk koncentrálni. A bizottság nem különbözteti meg a hosszú távú reformokat, amelyek hosszú távon, hosszú távon a potenciális növekedési arányt ugyan javítják, de középtávon valójában semmiféle hatása nincs a makrogazdasági egyensúly hiányra. Tehát, hogyha egy ország mondjuk hosszú távú oktatási reformot hoz létre, annak nyilván hatása lesz előbb-utóbb majd a gazdasági növekedésre. De hogy mekkora, ezt nem tudjuk. Nem túl valószínű, hogy az ilyen típusú strukturális reformok a makrogazdasági egyensúly hiányra bármilyen hatással is vannak, például a fizetési mérlegre, mérlegre vagy a nettó beruházási mérlegre belátható időn belül. Tehát ettől még a válságok létrejönnek. Az ajánlások valójában egyfajta fenyegető jelleget vettek fel, és nem erre van szükség nyilván. A bizottság úgy vélte, hogy, az, hogy, a, hogy nem csak az utolsó ajánlásokat kell megfogalmazni, utolsó vizsgálatokból vagy jelentésekből származó következtetéseket kell megfogalmazni ajánlásként. De hát miért hívjunk? Miért kell ország specifikus ajánlásokat létrehozni, hogyha ehhez gyakorlatilag indiskriminatíve mindenféle dokumentumokat kell ö, elolvasnunk? Nos, nem nekünk kellett azt elemezni, hogy mekkora fokú a megrogazdasági egyensúlyhiány, illetve hogy hogyan hagyják ezt, hogyan fogadják meg az ajánlásokat, ezzel a bizottság foglalkozott. Nézzük, mi a következő ajánlásunk. A bizottságnak aktiválnia kell a túlzott mezőgazdaság, makrogazdasági egyensúly hiány folyamatot, amikor erre szükség van. De a bizottság az eddigiek, eddigiekben ilyen lépést egyáltalán nem javasolt a tanácsnak. A túlzott egyensúly hiány úgy tűnik, hogy két, úgy tűnik, hogy kétféle túlzott egyesű hiány van, az egyik esetében szólni kell a tanácsnak, a másik esetében pedig nem. Aztán létezik egy korrektív eh, egy korruptív fellépési módszer az, az egyensúly hiány kezelésére. Nos, az EKB is úgy gondolja, hogy az összes lehetséges egyensúly hiány kezelési módszert fel kell használni, hiszen ez a teljes euró övezet érdekét jelenti. Nézzük mi a következő ajánlásunk. A bizottságnak egyértelmű egyesül hiány osztályozó kritériumokat kell alkalmazni, és ezeket nyilvánosságra kell hozni. Tehát világosabb módszerekre van szükség, hogy egy-egy országot miért osztanak be egy-egy kategóriába. Például a túlzott hiány kategóriában néha egy-egy országot beraknak úgy, hogy semmiféle folyamat nem kezdődik meg ellenük. Más országok esetében pedig mégiscsak elindulnak, más országok esetében pedig elindítják ezeket a folyamatokat. A bizottság tett pozitív lépéseket, például a nagy fiskális töbletek crossover hatására vonatkozóan. Úgy véljük tehát, hogy a német példa, a német elemzésre nagy szükség volt. Kicsit ugyan későn érkezett, de jó döntés volt ez. Véljük, úgy véljük azonban, a túlságosan negatív beruházási a szenvedő országok esetében is meg kéne tenni, el kéne végezni ezt az elemzést. Nagyon fontos továbbá a kommunikáció javítása. Hallottuk, hogy például a biztosnak el kéne látogatni a nem, tagállamok, tagállami parlamentekbe, hogy válaszoljon a kérdésekre. Ez szerintem egy jó módszer. Avagy egyértelműbbé kell tenni, hogy mi a kapcsolat az elemzés, illetve az ajánlások között. Szerintem akár a közvélemény véleményét is becsatornázhatja a bizottság ezekbe a folyamatokba. Azt hiszem 15 50 ajánlásunk volt, ezeket hat csoportra osztottuk. Vannak olyan javaslatok, amit a bizottság nem fogadott el, például a kritériumok nyilvánosságá tétele és világosabbá tétele. A következő felülvizsgálatra vonatkozóan ugye a bizottság a jelenlegi szabályzást szeretne, szeretné módosítani. Ez azt jelenti, hogy kétféle egyensúly hiányi folyamat lenne majd. A jelenlegi szöveg ugyanis azt mondja ki, vagy jogszabály azt mondja ki, de ez meg is kellene találni, hogy ezt felolvassam. If severe macroeconomic imbalance... Hogyha súlyos makrogazdaság egyensúly hiányra terül, derül fény, akkor el kell kezdeni egy erre vonatkozó folyamatot. Ez nem jelenti azt, hogy a bizottságnak kötelező ajánlásokat megfogalmaznia, de politikai szempontból mindenképpen kívánatos lenne, hogy a társ jogszabályalkodók féleképpen fellépjenek. Miután önök is társjogalkotók, azt gondolom, hogy az önök számára is érdekes lehet ez. Függetlenül attól, hogy egyetértenék a bizottsággal, avagy nem, szerintem úgy kell a módosításokat véghez vinni, hogy a valóság, illetve a valóságban észre gyakorlatok megfeleljenek a szabályoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy rövid bemutatót kértünk, egy kicsit hosszabbra nyúlt. Pirinszki kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igyekszem röviden hozzászólni. Azt hiszem, hogy mindenképpen világosan kell látni ezt a makrogazdasági egyensúly hiány kezelésére szolgáló eljárást a, abból a szempontból, hogy hogyan kezdődött ez el, és milyen célkitűzéssel jött létre. Az eljárást azért vezették be 2011-ben, mert ezzel akartak reagálni a pénzügyi válságra. Súlyos deficitek merültek ugyanis akkor föl, aztán az ingatlan buborék, is foglalkoztatott bennünket, és a válság megismétlődését kellett megelőzni. Jelen pillanatban e, ez a folyamat, amely az európai szemeszter részét képezi, és az európai szemeszter is folyamatos változás alatt van és azt gondoljuk, hogy mind a bizottság, mind a eh, eh, tanács, mind a parlament eh, azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet működőképessé tenni ezt a szemesztert. Ez nem a legláthatóbb téma, és nem egyértelműen alkalmazott, nem a legszigorúban alkalmazott eljárás. Azt gondolom, hogy a számvevőszék helyesen Eh, utalt arra, hogy itt eh, a koncepcióbeli probléma van, a koncepcióbeli kihívás van. Látnunk kell, hogy hogyan azonosítjuk eh, konkrétan, és határozok meg konkrétan azt, hogy mi a makrogazdasági egyensúlytalanság, hogyan tudjuk a stabilitás és növekedési paktumot harmóniába hozni, összhangba hozni a az egyéb programokkal, az egyensúly, megsz, egyensúlytalanság megszüntetésével, ez ugyanis az Európai Unió és a tagállamok számára is veszélyt jelent, az egyensúlytalanság. Az Európai Bizottság előtt nagy feladatok állnak, úgyhogy jó lenne hallani, hogy a bizottság mit gondol erről, hiszen a számvevőszék eh, utalt arra, hogy úgy tűnik, hogy nem teljesen világos a valódi végrehajtás, illetve az egyensúlytalansági eljárás következményei, illetve ennek az összekapcsolódása az ország specifikus ajánlásokkal. Nem akarok itt most nagyon részletekbe menni, minden esetre a jelentésben ez egy felvetődött, jelentésben felvetett téma, amelyet mindenképpen figyelembe kell vennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök ez egy nagyon fontos megbízás a jelentés szempontjával, szempontjából. Hész úr szeretett volna hozzászólni, meg is kapja a szót hiszen végighallgatta a román-bolgár vitát, és köszönöm szépen, elnök az, hogy néhány megjegyzésem lenne. Egy, köszönöm a számvevő széknek a jelentését. Egyetértek a Pirinszki kollégával, nagyon fontos ez a téma, meg kell nézni azt, hogy az eljárás hogyan lehet érthetőbb az közvélemény számára, de a politikusok számára is a tagállamokban, hiszen nem csak arról van szó, hogy biztosítsuk azt, hogy a tagállami parlamentek és a tagállami kollégák magukénak érezzék az ország specifikus ajánlásokat, hanem arról is szó van, hogy azok az országok, amelyek ajánlást kapnak, ezek lássák ennek a relevanciáját. Azt hiszem, hogy itt meg kell, az Európai Bizottság feladata, hogy megnézze országról országra, hogy milyen előrelépésre került sor. A fiskális egyensúlytalanság és a tagállami probléma, amit, amit, amit lehet, hogy meg lehet indokolni tagállami politika adottságaival, mindenképpen két adathalmaz van, amelyet figyelembe kell venni. Azt gondolom, meghallgatva azt, amit a számvevőszék mondott, világos, hogy a bizottság nem akar a következő lépésre áttérni, e, ez az, e, az az eljárást illetné, tehát az egyensúlytalanságot követő eljárást, főleg nagy e, országokban. A stabilitási és növekedési paktum 10-15 évvel ezelőtt elfogadásra került. Itt a nagy és a kis országok számára egyensúlyt kell teremteni, mindenkire vonatkoznak a szabályok. Ez az egyik kérdés. Amikor olvastam a a jelentést, akkor felmerült bennem ez, nem tudom, hogy a számvevőszék mit tud erre mondani. Az a modell, amivel most dolgozunk, tíz évvel azután, hogy tudjuk, hogy mi történt. Ez olyan módon jött létre, hogy ez a nagyobb egyensúlytalanságokkal szemben tud nézni. Mondhatnánk, hogy most béke van, jelentősen növekedés, főleg az eurozónában. Most biztosítanunk kell, hogy ne hanyagoljuk el a szabályok betartását. Az Európai Bizottság véleményét is szeretném eh, hallani, hiszen ők eh, kulcsfontosságú eh, szerepet játszanak ebben az eljárásban. Kérdés tehát, hogy ez a modell elegendő-e a probléma megoldásához? Felül kell vizsgálni mindenképpen ezt a területet, mindenképpen érdemes ez. Az ECON és a KONT munkája nagyon fontos és komolyan vesszük ezt a jelentést, illetve az ebben tartalmazott ajánlásokat. Köszönöm. Köszönöm, az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek és a képviselőknek a megjegyzéseiket. Hadd mondjam el így az elején, hogy az Európai Bizottság üdvözli a számvevőszék jelentését, és ahogy mondtuk, már többször is, hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy elkötelezettek vagyunk az átláthatóság mellett, nyitottak vagyunk az ellenőrzésre, és ezért a konstruktív ajánlásokat üdvözöljük, amelyek hozzá járulnak ahhoz, hogy javítsuk a jogszabályok végrehajtását, és ebben a konkrét helyzetben a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárásról van szó. Ebben az összefüggésben, ahogy önök is nyilván látják, az Európai Bizottság válaszaiból, amelyek szerepelnek a jelentésben, az Európai Bizottság a legtöbb számvevőszéki ajánlást elfogadja, és elkötelezett végrehajtásuk mellett. Sok ajánlás arra koncentrál, hogy erősíteni és javítani kell a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárásot, amit az Európai Bizottság már megkezdett, és ez is szerepel a jelentésben, és a jelentéstevő is felvetette. Szeretném önöket emlékeztetni a szélesebb dimenzióra, ahogy ezt a képviselő úr is említette, tehát az MIT felügyeleti rendszer egy nagyon fontos hézagot töltött ki az európai makrogazdasági felügyeleti rendszerben ezt az e- válság előtt nem fettük le ezt a területet, a makrogazdasági e, egyensúlytalansági eljárás számos területre vonatkozik. 2011-ben került e, bevezetésre az EU gazdaságának legnagyobb válságának kellős közepén. Az MIT támogatta és monitorozta az egyensúlytalanságok kiigazítását, hogy ezek hatékonyak és fenntarthatóak legyenek, és ezzel egy időben szociális költségeket is viselt. ezért nagy, nagyon lenyűgöző eredményre jutottunk ezekkel az intézkedésekkel, az egyensúlytalanságot leküzdő intézkedésekkel. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt években tehát nagy eredményt könyvelhetünk el. Az MIT e emellett a preventív felvetéseket is lefedi a makrogazdasági stabilitás fényében. Az MIT a hetedik évét kezdte meg, és el kell, hogy mondjam, hogy a folyamat ennek ellenére elég új. Az MIT végrehajtásának első évei a kihívásokat jobban tudatosították, és a policy válaszok konszenzusát erősítették. Emellett az MIT felügyelet az egyértelmű, a policy ajánlások egyértelműbb végrehajtásával jár együtt, ugyan a policy fellépések nem voltak minden esetben kielégítőek, vagy elegendőek az kihívásokra adandó válaszként. Az MIP ez egy tanulási folyamat, és az Európai Bizottság és a tagállamok közötti párbeszéd folyamatos erősítésén alapult. A makrogazdasági egyensúlytalansági folyamatot az évek során elfogadták, és elismerték ennek helyét az európai gazdasági felügyeleti rendszerben. A bizottság úgy látja, hogy ez lehetőség arra, hogy az MIP végrehajtását javítsuk, és ahogy már elmondtam, hogy a számvevőszék legtöbb ajánlását elfogadta a bizottság. Egyes ajánlások arra koncentrál, olyan aspektusokra koncentrálnak, amelyeknek a javításán már dolgozik az Európai Bizottság. Például világossá kell tenni az ország specifikus ajánlások és egyensúlytalanság közötti linket, ez megszületett, mert ezt már említettük, ezt továbbra is javítjuk, természetesen az ajánlásoknak megfelelően, aztán az egyensúlytalanságoknak a fiskális politikára való hatását is ki kell eh, emelnem. És azt az ajánlást is ki kell eh, emelnem, amely az, EU, az egyensúlytalanságok eurózónára vonatkozó dimenzióját eh, emeli ki. Ez is egy új dolog, és ezt is elkezdtük figyelni. Aztán a jobb elemzés biztosítósa az MIP eh, elemzését eh, támogatjuk, eh, és a jó elemzés támogatja a felügyeleti munkát, ahogy a számvevőszék is kiemelte. Mindezonáltal a fontos további korrekciókat bevezetni. Hálásak vagyunk a számbevőszéknek, hogy felvetette a e, korrekciós lehetőségeket. A számbevőszék azt felhívta a figyelmet arra, hogy a kommunikációt erősíteni kell, az MIP láthatóságát e, erősíteni kell. Ez kulcsfontosságú a hatékony végrehajtás szempontjából. Az utolsó e, percet arra használnám, hogy két ajánlásra koncentrálják, amelyeket nem fogadtunk el. A szemvevőszéknek a kritériumok kodifikációs kritériumok kodifikációjára vonatkozó ajánlása, illetve a túlzott egyensúlytalansági eljárás meg nem nyitására vonatkozó kritériumok kodifikálása. E, ez nagyon fontos, fontos megérteni az általános dimenzióját ennek. Az MIP nagyon széles hatályra, rendelkezik. A makrogazdasági egyensúlytalanságok komplex jelenségek nagyon különbözőképpen mutatkozhatnak meg, és ezt láttuk az elmúlt válság során függenek ezek az adott feltételektől, az országtól, a, a, a körülményektől, az időponttól és ezért egy rugalmas értékelési keretre van szükség. Azt gondoljuk, hogy a rigid szabályokkal, kritériumokkal nem lehet ezt megfelelően értékelni. És óvatosnak kell lenni, analógiát felállítani az MEP és a, a növekedési paktum között. Az MEP felügyeletnek megfelelő mozgástérre van szüksége az gazdasági mértékel, mérlegeléshez. Tehát nem lehet annyira rigid szabályok közé szorítani, mint a stabilitás és növekedési paktumot. Ezt a társjogalkotók is elismerte, parlament az egyike, akkor, amikor az MIP útjára indult. A második dolog, amit ki kell emelnem, a kodifikált kritériumok, kritériumok kodifikálása a klasszifikációhoz, ez nem felelne meg a rendelet szellemének a véleményünk szerint, mert hogyha megnézik magát a rendeletet, a rendelet nem az egyensúlytalanságot, vagy a túlzott egyensúlytalanságot kodifikálja, hanem sok elem listáját veszi figyelembe, amelyek a, a stabil gazdasági elveken alapulnak. Ez a szelleme a rendeletnek, ezt szeretném még egyszer kiemelni. A harmadik dolog ezzel összefüggésben, a, az el nem fogadott ajánlásokkal összefüggésben, a túlszott egyensúlytalansági eljárással kapcsolatban, ennek beindításával kapcsolatban amikor az Európai Bizottság megállapítja a túlzott egyensúlytalanságot. Ez nem egy automatikus dolog. A jogszabály a jogszabály szerint ez egy az Európai Bizottság által beindítható folyamat. Most nem fogok a szerződés és a rendelet re vonatkozó hosszú fejtegetésbe bocsátkozni, és ezek kapcsolatának elemzésére hivatkozni. Minden esetre a harmadik pontban kifejtjük, hogy az Európai Bizottság rendelkezik a kezdeményezési joggal, és ők az ő mérlegelési jogkörükbe tartozik, hogy beindítják-e az eljárás, vagy nem, ez a 121 per 4-es szerződéscikk. Az MIP elfogadása óta ez a túlzott egyensúlytalansági folyamat nem került beindításra. Mm, ennek meg voltak a jó okai. Hadd hangsúlyozzam ezzel egy időben, hogy a túlzott egyensúlytalanságban lévő országok esetében szigorúbb a follow-up és a monitoring, és ez még mindig így van, ami a végrehajtást illeti. Az MIP e hatékonynak tűnik, policy fellépést váltott ki tagállami szinten. Ez egy mindenképpen egy fontos tény, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Végeredményben, asszony, hadd említsem meg a, azt, hogy a tagállamok végeredményben a CSR-ek végrehajtásáért felelősök, és ezeknek a jelentések, a jelentés elkészítésekor megvizsgáltunk számos felmérést. A tagállamok úgy ért tett, úgy értékelték, hogy az MIP végrehajtása elég pozitív. A tagállamok nagy része úgy gondolta, hogy az MIP-nek hatása volt a policy vitákra az adott országban, és fontosabbak lettek a döntéshozások. A a tagállamok 74%-a tartja ezt a folyamatot nagyon hasznosnak vagy hasznosnak. E, ennyiben hagynám. Köszönöm az, e, a számvevőszéknek a munkáját és az jelentését, és várom a további javaslatokat. Köszönöm. Köszönjük szépen. 15 perc van erre a témára összesen. Nem lesz ezt könnyű így betartani. Még vendégeink is vannak, akiknek meg szeretünk volna hallgatni. Most a 2018 per 1-es Jaspers jelentésre térünk rá. Hérix úr, a számvevőszék részéről a felelős, részünkről van. Rövid beszámolót kérek. Tartsák beígéretüket. Köszönöm elnök asszony, tisztelt képviselők, valóban rövid leszek. 2000 2006-ban jött létre a közös Jaspers kezdeményezés. Az volt a célja, hogy az Európai Unió tagállamai 2014-ig, amelyek csatlakoznak, nagy projektekben előre együttműködjenek és a tanácsadás közös legyen. A Jaspers gazdasági értelemben komoly program volt 2016 és 2016 között, több mint 700 projekt zárult le a Jaspers keretén belül. Pénzügyi értelemben ez azért is fontos, mert az összes befektetett pénz a Jaspersbe, amit a bizottság jóvá hagyott, az 78 milliárd euróra rúgott, és ebből az Európai Unió 46 milliárdot állt az Európai Beruházási Bank adta a többit, több mint 10 milliárd euró volt az EIB hozzájárulása, és mint egy ugyancsak 10 milliárd euró értékben a következő időszakban, a hosszabb időszakat két részre osztva. A Jaspers tervezése tekintetében azt mondhatjuk, hogy az eredeti célkitűzések megvalósultak, de nem volt elég pontos a fő szereplők kijelölése, nem voltak mindig pontosak a megállapodások, a kompetenciák elosztása, ezért úgy gondoljuk, hogy a 2007-13-as időszakra tervezett kezdeményezések kevésbé jól valósultak meg, mint a korábbiak a Jaspers nem volt eléggé célorientált, nem volt elég pontos a cél meghatározása a tagállamok számára, és a pártsemlegesség sem érvényesült, ezért szükség volt menet közben egy új, független minőségellenőrzés bevezetésére, ezért a számvevőszék azt a ajánlást fogalmazta meg a bizottság felé, hogy szigorúban ellenőrizze a tervezést a Jasperen belül, és a kritériumokat pontosabban határozza meg. A Jasper kivezetése során pedig ne sérüljenek ezek a kritériumok. A konkrét ö, nagyprojekt hatások tekintetében elmondható, hogy bár a Jaspers gyorsította a saját eljárásait, és a projektdokumentáció is javult, és a projektumok minősége is javult, de a Jaspers eredményei nem voltak kellően számosíthatók, és nem volt konkrét hatása az EU pénzek elköltési hatékonyságára, sőt, bizonyos projektek tekintetében itt hosszadalmasabb volt az eljárás, mint az átlag. A tagállami abszorpciós kapacitás nem javult, és a tagállamok nem váltak a Jaspers program során a Jaspers-től függetlenebbé. Tehát az autonómiájuk nem javult. Ezért a bizottságnak azt javasoljuk, hogy amikor a jövőben projekteket fogalmaz meg, akkor már a kezdeti fázisban ö, találja ki pontosan a nagy projektek ö, tanácsadói struktúráit, mert ezektől várható a legnagyobb hatás. A Jaspers ö, hozzá kell igazítani ahhoz, hogy a tagállamokban mivel lehet ösztönözni a szereplőket. Ami a felügyeletet és az értékelést illeti. Az Európai Számvevőszék több hibát talált a Jaspers programokban, a tervezés, a monitoring és az értékelés fázisában egyaránt. A tervezésben annyiban, hogy túlzóak voltak sokszor a prognózisok a tekintetben, hogy mely és milyen méretű nagy projektek valósulnak majd meg. 2014 és 2016 között ellentétes trend kezdődött, nőtt a résztvevők száma, miközben csökkent a befejezett projektek száma. A monitoring nem vizsgáltak előképpen a hatékonyságot és eredményességet, nem volt elég adat az inputok és a költségek tekintetében sem. És a bizottság nem tudott nekünk a Jaspers osztályon belül további adatpontosításokat nyújtani. Ez eléggé sajnálatos, mert azok az előnyök, amelyeket a Jaspershez fűzött a bizottság, jelentős hátrányokkal társulnak, és ezek nincsenek egymással arányban. Ajánlásaink tehát a következők. Átfogó egységes felügyeleti és monitoring rendszer bevezetésére lenne szükség, és a Jaspers széljainak szigorú e- megvalósulásának elvárására, és az outputok és az inputok jobb összehangolására van szükség. Összességében pedig még egy mondat, azt kell, hogy mondjam, hogy a 12 ajánlásunkat mindet elfogadta az Európai Bizottság, és egyet csak részben, tehát alapvetően az Európai Bizottság elfogadta értékelésünket. Köszönöm szépen. Hát az Európai Bizottság együttműködéséhez nem fér kétség. Most akkor nézzük meg a másik véleményt. A Jaspers a híres jég egyike, a Jaspers Jeremy, és még nem tudom, minek a ö, sorába illeszkedik. Tény, hogy ahogy a szemvőszék tagja is elmondta, hát eléggé kritikus volt ez az elemzés, csak korlátozott volt a hatékonyság, túlzók voltak és nem elég pontosak a célok, és hát mintha inkább ki kéne vezetni ezt a programot, mint sem felfuttatni. Néhány pozitívumot is talált a szemvőszék, szerinte gyorsultak a projekt elfogadási idők és a projektek minősége is javult. Írásos válaszában a bizottság is elismeri, hogy viszonylag kevés pozitív eredményt hozott a Jaspers. A bizottság így fogalmaz, a, a szemvevőszék meg inkább a negatívumokat emeli ki. Ennek a tükrében szeretnék rákérdezni néhány dologra. Érdekelne, hogy a bizottság ebből milyen tanulságokat von le, és hallottuk, hogy az ajánlások nagy többségét elfogadják, tehát akkor ezek között ott volt az is, hogy a Pass ki kéne vezetni. Amint a tagállam megkapta a Pass segítséget, onnantól kezdve azon kell dolgozni, hogy a program kivezetése megtörténjen, és autonóm módon a tagállam maga valósítsa meg a projektet. Lehet, hogy ezt nem teljesen jól értettem, de akkor ugye itt valamivel helyettesíteni kell a Jaspers-t, és a pénzeket is. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy több pénz kéne a technikai segítségnyújtásba, fektetni. Na, érdekelne, hogy a bizottság ezekre az ajánlásokra mit mond, különösképpen a Jaspers kivezetésére vonatkozóan, és mi helyettesíti majd a jövőben a Jaspers, hogyha a program megszűnik? Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak is, a számbevőszék tagjának is ha megengedik, akkor az auditról szeretnék beszélni. Örülünk nagyon a jelentésnek. Kiváló volt a munkakapcsolat az audit során. Azt hiszem, hogy néhány szóban a kontextust is egy kicsit leírnám. Beszéltünk a phasing outról, de a phasing in és nagyon fontos, beszélnünk el arról, hogy tíz évvel ezelőtt, vagy több mint tíz évvel ezelőtt miért hoztuk létre a Jaspers-t. A bizottság azért vezette be ezt az intézkedést, mert nagyon sok tagállam csatlakozott az EU-hoz 2004-2007-ben, rengeteg infrastruktúrás, infrastruktúra támogató alaphoz jutottak hozzá ezek a tagállamok, és valamit kellett tennünk azért, hogy egész biztosan megfelelő legyen ezeknek a projekteknek a minősége, és, minősége, sokszor az adminisztratív kapacitás sem volt adott a tagállamokban. A 2007-2013-as időszakban több mint 500 projektet vizsgáltunk felül, ezeket a Jaspersen keresztül támogattuk, ez 75 milliárd eurónak felel meg, illetve administratív kapacitás építésben is részt vettünk. Ugye mondtam, 500 projektről volt szó ebben az időszakban. A következő, tehát a 2014-ben kezdődő finanszírozási időszakban pedig 600 ilyen projektről beszélhetünk. A Jaspers alapvetően egy technikai segítségnyújtás, a bizottság az egyik leg sikeresebb technikai segítségnyújtó projektként tartja ezt számom. Egyébként elmondanám azt is, hogy az Európai Beruházási Bankkal és partnerségben vagyunk, és természetesen a Beruházási Bank által fölhalmozott tapasztalatot és szaktudást is felhasználjuk a további munkában. Egyébként a DJ Near, a DJ Move, illetve a Connecting Europe Facility is eh, részt vesz ebben a munkában. A szemvevőszék pozitív értékelését hallottuk. A projektek minősége javult. Egy 20 eh, projektes mintát vizsgáltunk, például a költség csökkentés 175 millió euróra rúg, úgyhogy már ezen a mintán is látható volt ez. Egyébként ez 3 százalékos, ez a Jaspers projektek 3 százalékát jelentette, és ez kivetíthető az összes Jaspers projektre. Egyébként az átfutási idő is csökkent a bizottságban, és ez is mindenképpen jót tesz a Jaspersnek a statisztika azt mutatja, hogy 85 nap alatt tudunk elbírálni egy ilyen projekt pályázatot. Ez nagyon jó eredmény. Egyébként a Jaspers által felülvizsgált projektek kevesebb eséllyel buknak el, tehát ezek általában sikeres projektek. A legtöbb ajánlást a számövőszék részéről tudja fogadni a bizottság, de tudjuk, hogy az ellenőrzést, illetve a stratégiai célok kitűzését egy kicsit modernizálni kell, ugyanez vonatkozik a phasing outra, ami azt a három ajánlást illetve amit részben fogadunk el. Nos, az egyik egy technikai ajánlás, ez az kapcsolódik, hogy a Jaspers-t mikor kell aktiválni. Szerintünk nagyon hamar, de szerintem, hogyha a tagállami hatóságok ez, ehhez hozzájárultak már, ehhez a projekthez, akkor más mechanizmusok lépnek illetve. Aztán még egy dolog, ami a különböző munkamódszereket illeti, erre vonatkozóan is részben együtt tudunk érteni az ajánlással. Már vannak nagyon részletes munkamegállapodásaink, de nyitottak vagyunk. A harmadik ajánlás a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozik, meg kell nézni azt, hogy a beruházási bankkal milyen szerződéses viszonyban vagyunk. Arról beszélnék most, amit már, amivel kapcsolatban már elkezdtük a munkát, független minőségellenőrzés, ez az egyik ajánlás, ez egy nagyon fontos funkciója Jespersnek. A függetlenség nagyon fontosnak bizonyult, és mi már a beruházási bankkal folytatott megbeszélésünkben ezt felvetettük, úgyhogy mi hamarabb ezt meg fogjuk valósítani, egy munkacsoportot is létrehoztunk a beruházási bankkal, hogy mi hamarabb meg tudjuk valósítani ezeket az ajánlásokat. A következő ülésünkön, együttes ülésünkön a beruházási bankkal ezt azt hiszem meg is fog történni. Phasing out a következő téma. Jaspers most már 12 éves, és sosem úgy, nem azzal a célral hozták létre, hogy ez egy örökké megmaradó, végleges intézmény lesz. Mi a helyzet a phasing out nem tudjuk, hogy ez mikor fog bekövetkezni. A 2014-2020-as időszakban a nagy projektek ellenőrzésével, felülvizsgálatával is foglalkozik a Jaspers, tehát 2022-ig lehet benyújtani ilyen projekteket. Szerintem ezt figyelembe kell venni, amikor a phasing outról beszélünk, tehát a Jaspers fokozatos megszüntetéséről. Ennyit szeretnék röviden mondani az ajánlásokról. Egyébként a Jaspers tényleg sokat segített abban, hogy a stratégiai érdekű projektek esetében a projekt minőségét javítsuk. Elnézést, már késő jár, jár az idő, úgyhogy ezért nagyon részletes magyarázatot nem fűznék ehhez. Köszönöm, ezzel ehhez a napi rend végé, ezen napi rendi pont végéhez értünk, hiszen csak egy rövid bemutatás volt. A Kont Bizottság görögországi kiküldetése, ez a türkisz héten lesz, tehát a karnevál szünet alatt egy kicsit időnyomás alatt vagyunk, öten vagyunk már csak ebben a delegációban, úgyhogy ha valakinek még belepasszol a munka rendjébe ez, akkor nyitottak vagyunk. Nagyon fontos téma, nagyon fontos ország, nagyon sok pénz, amiről itt szó van. A cél, célja az utazásnak az, hogy a 81 strukturális alapprojektet, amelyet megfigyelünk, ezt kísérjük figyelemmel, egyes projekteket már felkerestünk, és ezek a projektek Ezeket fogjuk most Aténban a hatóságokkal, ezeken fogunk végigmenni. Aztán ezen kívül új témák, a leszposzi téma, illetve migrációs kérdések. A leszposzon is eltöltünk majd egy napot, itt is van egy strukturális projekt. Minden esetre itt a menekültek, a hotspotok kérdése. Mozi úrnak adnám meg a szót, és azt kérem, hogy tájékoztasson bennünket, mire kell figyelnünk. Nagyon sajnálom, hogy időnyomásra alatt kell hozzászólnia. Chair, members, thank you very much. Um, just a, perhaps a couple of words. Köszönöm szépen. Ha megedik, még néhány, szóval, néhány szót szólnék erről. Beszéltünk Görögországról, mitől, milyen volt a görögországi helyzet a migrációs válság előtt, ezt össze lehet hasonlítani a jelenlegi helyzetre, sok minden történt. Ha megnézzük, akkor 2015-ben gyakorlatilag egyáltalán nem volt befogadó készsége, migránsokra vonatkozó befogadó készsége Görögországnak több mint, kevesebb, mint 2000 helye helyük volt, és nem igazán volt arra sem kapacitásuk, hogy megfelelően tudják processzálni a különböző kérelmeket. Az EU-Törökország megállapodás rengeteget változtatott a érkezők számán, 97%-kal csökkent a 2015-ös adatokhoz képest az érkezők száma. De láthattuk azt is, hogy a görög hatóságok strukturális reformokat hoztak, valósították meg, hogy jobban működjön a menekült ügyi rendszer nagyon, komos fel, nagyon komoly fejlődéseket fognak majd, vagy fejlesztéseket fognak majd látni, például Lesboson, ott van egy hotspot, ahol a legfontosabb, taká, legfontosabb görög hivatalok jelen vannak, ott vannak az EU-s intézmények, intézmények is, és majdnem százszázalékos az új lenyomatok levételének aránya is. A görög félszigeten is nagyon megnövekedett a férőhelyek száma, a szigeteken szintén van elég nagy, e, elég sok plusz kapacitás, még mindig nagyon nehéz a helyzet. A mareai tábor az egyik ilyen problematikus hely, túlzsúfolt a tábor. Az EU-Törökország megállapodás dacára csak azok a szíreket küldik vissza Törökországra, akik erre önként jelentkeznek. Úgyhogy elég nagy nyomás helyezkedik a szigetekre, és ezt majd látják is Marel szigetén. Kár, hogy nincs több időnk, vagy nem lesz több idejük, mert akár Lesboszra is elmehettek volna, hogyha van még egy plusz órájuk, akkor kérem szépen a karetipi tábort keressék fel. Egyébként elég nagy a különbség már és karetipi között, a görög nemzeti program támogatja a Marei tábort, Karetépit pedig mi támogatjuk a különböző sürgősségi rendszereken keresztül, az UNHCR-rel együtt működünk ebben. Az elmúlt három-négy nap alatt, és egyébként ez érdekes lesz majd, ez, hogy ezt önök saját szemükkel lássák, hát az elmúlt napokban látható az, hogy nagyon sokan érkeztek Lesbos szigetére, a tele, teljes kapacitás 5000 átférőhely, de most jelenleg több mint 7000-en tartózkodnak ott. Ez azt jelenti, hogy a helyi önkormányzatok és a lakosság elég nagy nyomásnak vannak kitéve. És hadd mondjam el azt is, hogy a finanszírozást leginkább a görög központi kormány kezeli. Egyébként a kont már, kontban már erről többször beszéltünk. A görög hatóságok az elmúlt egy évben nagyon nagyban javítottak a helyzeten, sokkal jobban tudják kezelni a különböző alapokat, fel tudják venni, ezek jobban, jobb az abszorciós kapacitásuk ezen európai alapokra vonatkozóan, a téliesítés is zajlik, még nem tökéletes nyilván a helyzet, de sokkal jobb a helyzet, mint egy évvel ezelőtt, és a legrászorulóbbnak is segítenek az a mi alapjaink, a mi finanszírozásunk, van egy úgynevezett biztonságos zónánk a kíséret nélkül utazó gyermekek számára. Ez megfelelő ellátást biztosít 70 kíséret nélküli kiskorúnak vagy fiatalkorúnak. Egyébként a tagállami programban is van megfelelő finanszírozás, 600 millió euró, a migrációs alap és az ISF nemzeti program alatt, plusz még 380 millió euró vészsegélyt is juttattunk el ide. Például hotelszobákat fizetnek ki, ezzel az elmúlt hetekben, hónapokban a tél miatt volt erre szükség, illetve létezik egy úgynevezett készpénzrendszer. Egyébként ilyesmit Törökországban is láthattak a török menekültáborokban. Aztán orvosi, pszichoszociális szolgáltatások, tolmács szolgáltatás, ezekkel kapcsolatban is van uh, azért valami előrelépés. A tolmácsolás sajnos föl kellett függeszteni, mert gond van azzal, hogy nem jutnak el, nem jut el a megfelelő fizetség a tagállami hatóságoktól az érintett uh, személyekhez. A görög hatóságok tehát nagyon komoly struktúrákat állítottak fel, de sokszor kézi vezérléssel kellett ezt megtámogatni. Tehát sokszor bizottsági személyek segítenek ott a helyszínen, és a helyi hatóságokat, a helyi önkormányzatot, és segítik a bizottság állandóan jelenlévő képviselői. Még nagyon sok munkát kell elvégezni, ez egészen nyilvánvaló, de azt hiszem, hogy nagyon komoly előrelépés történt, az elmúlt egy évben sokat tett a görög hatóság. A legnagyobb kihívás nem az, hogy mennyi pénzt tudunk adni, hanem az, hogy elérjük azt, hogy az összes EU-s alapot és finanszírozást, amit erre a célra vagy máshonnan szántunk erre, azt megfelelően fel tudják használni. Múlt évben egyébként egy nagyon komoly pénzügyi programozási műveletet végeztünk, föltérképeztük, hogy milyen szolgáltatásokat, ki, hogyan, milyen mértékben, milyen ütemezéssel finanszíroz. Ez, egyébként ezt nem könnyű átlátni. A civil szervezetek egy része jobban szeretné, hogyha közvetlenül a bizottság fizetné őket, de ez nem mindig fenntartható megoldás. Tehát közép-hosszú távon ez nem biztos, hogy segít. Tehát az egyensúlyra kell, egyensúlyra kell törekednünk. Körülbelül így tudnám összefoglalni a helyzetet. Egyébként még lesznek olyan fact sheetek, amiket el fog még küldeni önnek. Tehát pontos képet szeretnénk arról nyújtani, hogy mit finanszírozunk a szigeten, és Milton és mások is segítenek majd a látogatás alatt, és kellemes látogatást kívánok. Fact sheets very much appreciated. Köszönöm szépen, a fact sheeteket is nagyon köszönjük. A menekült eh, alappal foglalkoztunk Törökországban, Libanonban, Jordániában, de ott persze más eh, alapok eh, merülnek fel, mint amire most szükség van, mint amire most, amiről most beszélünk. Köszönöm szépen az információt, az előkészítő információkat Görögországban a mezőgazdasági kifizetési hatóság, illetve strukturális alapok nagyon fontos szerepet játszanak. Ré, nagyon régen nem voltunk már a mezőgazdasági kifizetőügynökségnél, e, talán e, jó lenne hallani néhány szót e, a mezőgazdasági főigazgatóság képviselőitől. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már elküldtük az információt, amit kértek. a kap alapokkal kapcsolatos kifizetések, az ügynökség munkája, az éves activity reportot elküldtük 2016-ra vonatkozóan, az ERFRD-re vonatkozóan valóban elég magas volt a hiba határ, ez igaz, Az auditok közül kettőt eh, sikerült eh, lezárni, az, egy, az egyik pedig a korai nyugdíjazással függ össze, eh, ez mindenképpen lezártuk, mert az Európai Bizottság és a Számvevőszék jogi szolgálata megvizsgálta az ügyet, és megállapította, hogy nincs szabálytalan kifizetés. Tehát az éves jelentésben elég magas a hibahatár, az 5 pontból 3-at sikerült lezárni, és amíg a tagállamokkal nem sikerül megegyezni, addig várunk a részletes válaszsal. Ami a közvetlen kifizetést az első pillért illeti, ez itt javult a helyzet Körögországban, két évvel ezelőttihez képest egy külön terv jött létre. E, és ezt egy cselekvési tervet, amely támogatható területekre vonatkozik, ezt szintén lezártnak tekinthetjük a 2015-ös éves jelentést, és említenem kell. Aztán felmerült az, hogy nincsen elég munkatárs. Nem olyan egyszerű E, a parcella identifikációs rendszert aktualizálni folyamatosan, ezt is érdemes e, megvitatni. Látom, hogy nincsen túl sok idő itt, hogy részletekbe menjek. Aztán a piaci intézkedésekkel kapcsolatban vannak fenntartásaink, promóciós intézkedések, illetve termelői szervezetekre vonatkozóan. A termelői szervezetekkel kapcsolatban van egy cselekvési terv, amely az gyümölcs zöldségágazatra vonatkozik, promócióra és ez a régi promóciós rendszerre vonatkozik. Tehát vannak még ügyek, de nyilván fognak látni előrelépéseket az előző látogatásukhoz képest. Elnök. Köszönöm szépen, akkor megadom a mi a helyzet a cselekvési tervvel? A cselekvési tervet lezártuk, a, um, updateltük a, e, a parcella identifikációs e, rendszert, az, e, a cselekvési tervet lezártnak tekintjük. Az identifikációs rendszer ahhoz, hogy ez használható maradjon, ezt folyamatosan aktualizálni kell három évente. Most két és fél év telt el Úgyhogy most arról van szó, hogy van-e elég munkatárs ahhoz, hogy folytassák az aktualizálást. Egyébként úgy tekintjük, hogy ez a cselekvési terv megvalósult, és azt hiszem, hogy ez szerepel a számvevőszék jelentésében, és itt a 2015-ös jelentésről van szó. Elnök, ami a görög adminisztrációban a munkatárs elemány csökkentését illeti, ez milyen hatása volt a mezőgazdasági támogatási rendszerre? Hát itt is van e, azt mondták nekem, hogy 5000 emberre lenne szükség. Itt ezzel kapcsolatban mi a meglátása? Hiszen megosztott felel, igazgatásról van szó, a kifizetési ügynökség munkatársi állománya a görög hatóságok felelőssége. Nekünk volt egy olyan aggodalmunk, hogy felmerül a e, munkatársak hiányának a, a problémája az aktualizálással kapcsolatban, de ahogy tudják, a görög e, kormányhivatalok mindenütt e, hát problémákba ütköznek, hogy nincsen elég munkatárs. Mindazonáltal, amíg önök Görögországban lesznek, február 15-én kapjuk meg az éves elszámolásokat 2017-re, és a tanúsítási e, hivatal audit e, jelentését, ebben is szerepelni fog a munkatársi állományra vonatkozó adat. Halmaz, ennél többet nem tudok most mondani, természetesen ez aggodalom, ez minket is foglalkoztat, e, figyeljük a helyzetet. Köszönöm. Elnök, van-e valami, van -e egy olyan kérdés, vagy van -e esetleg valami üzenete, amit szeretné, hogy mi ott Görögországban elmondjunk, vagy feltegyünk kérdést? Ahogy mondtam, folyó auditok vannak a parcella azonosítási rendszerrel kapcsolatban a görög hatóságokkal most hát, vélemény különbség van, minden esetre, amit, amit feltett ön kérdésként az, hogy a munkatársi állomány hiánya milyen hatással van a mezőgazdasági támogatásokra, ez egy fontos dolog lenne. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én ezt az itt elmondottakat egy kicsit nevetségesnek tartom, elnézést a kifejezésért, a digitális nyilvántartásokról beszélnek. Én többször voltam Görögországban, én nem gondolom, hogy ez a nyilvántartás elkészült, Egy pillanat. Egy pillanat, mindjárt meghallgatjuk a bizottság képviselőjét, ha csak nincsen kérdése konkrétan erre vonatkozóan. Még nem értünk el a strukturális alapokhoz. Felmerült az a probléma, hogy Tesszalonikiben jártam ugye hat hónappal ezelőtt, akkor kezdtek el dolgozni e, ezen a dolgon. E, e, folyamatban volt ez a munka, nem történt semmi újdonság. A görög fél részéről azt hallottam, hogy még mindig nem állt fel a rendszer, egy évbe is eltelik ez. Ami a tolmácsolást illeti, a Frontex munkatársaitól és az EASZO munkatársaitól kaptunk egy olyan információt, nem tisztviselők ők, de azt mondták, hogy az ügynökségeik ami, amit a fordításért fizetnek, az hatszor annyi, mint amennyit Lesboszon, illetve más projektekben kifizetnek. Az Európai Uniónak, tehát a speciális nyelvek esetében külön ügynökségeket kell megbíznia a fordítási munkákra. 2015-ben nagy, tök, sok kritika érte ezt a rendszert, senki nem változtatta ezt meg ezt a rendszert, ezek a szerződések rendkívül ellentmondásosak elnök ezt még erre majd ki kell térnünk, de minden esetre Hans Leutennek meg kellene adnom, meg szeretném adni a szót. Az E65-ös autópálya, a kataszterrendszer, a, a lakossági bejelentőrendszer, illetve a Lekála, mint egy környezetvédelmi projekt, ezekről szeretnénk további információt illetve egyéb a Lesboszon meglátogatandó vagy felkeresendő projektekről hallunk szívesen információt. Ami a napi szintű programozást illeti, még itt folyik a szervezés és az átszervezés, úgyhogy ne csodálkozzanak, hogyha megváltoznak a programpontok. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani önöknek, az elnök asszonynak, folyamatos szerepvállalásáért. Ez nem volt mindig egyszerű, de azt gondolom, hogy lap, lassan látjuk, hogy, hogy eredményre jut ez. Korábbi jelentésekben már felmerült, hogy milyen projektek meglátogatására kerül sor, 181 projekt szerepel a listán a 2007-2013-as időszakra. Nézve ezer, több ezer projektből 181 a prioritásos projekt, és időközben a az önöknek a rendjén szereplő projektekről szóló részletes információkat eljutattuk. figyelembe kell venni a programok záró dokumentációját. Már nagyon előre léptünk a periódusban finanszírozott projektek dokumentációját illetően. Ez nem jelenti azt, hogy minden projekt lezárásra került, vannak olyanok, amelyeknek a végrehajtása folyik Egyrészt azért, mert a nemzeti alapokból is támogatják őket, vagy a 2014-2020-as időszakban nem kaptak támogatást. Ami az E65-öt illeti, azt megerősítették számunkra, hogy a középső szakasz, amelyet társfinanszírozunk, ezt megnyitották az forgalom előtt, ez tehát működik. Az én munkatársaim meglátogatták a Lake Carla projektet, ezt és meg fogják vitatni, és, lezá- és bejelenthetjük, hogy ennek a projektnek a megvalósulása is megtörtént, ahogy ezt az önök előző látogatásakor bejelentették. Meg fognak látogatni nagyobb, rendkívül látható projekteket, ezek beindultak, az egyik egy vasúti szakasz, a Connecting Europe Facility részét képezi a jelenlegi fázisban. Azt reméljük, hogy az év végére ez is átadásra kerül. Az aténi harmadik metróvonal szintén egy tervezett projekt, egy hatalmas beruházás. Az tavaly év végén megerősítették, hogy az alagút elkészült. Mi a fő munkálatokat illeti, három-négy állomás még nincs kész, ezen még dolgoznak. A Piros állomást fogják önök majd meglátogatni. Aztán a kataszter rendszer, ez egy olyan projekt, ami szintén szerepel itt ezen a kiválasztásban. Két, 2007-2013 közötti finanszírozási időszakból kapott pénzt, de folytatódik a finanszírozás a 2014-20-as időszakban is, és ez a Jasper Szalá is tart, tartozik, és ez vizsgálat tárgya részünkről. Ez egy gyors áttekintés arról, hogy mit fognak önök meglátogatni, felkeresni. Három kollégám fogja önöket kísérni. Három kollega, akik felelősek a projektekért. Köszönöm még egyszer az elkötelezettségüket ezen feladat iránt. Köszönöm. Um, Köszönjük szépen, és azt is, hogy követték a projektet, és Tehovszki úr nyelvekkel kapcsolatos kérdését pedig nyilván majd felvetjük, és kapcsolatba lépünk az illetékesekkel, hogy helyileg tisztázzuk az ügyet. Köszönöm a tájékoztatást, meg amit még ezt nem fogunk kapni, információt az előkészítésről. Öten vagyunk, mondom. Kérem, hogy jelentkezzenek. Jó, akkor ezzel ezt a rendi pontot most befejeztük. Következő rendi pontunk a nyolcas. Nekem kell beszámolnom Magyarországi utunkról. A jelentést megkapták, kicsit részletesebben fogalmaztunk most, mert sok vita volt az utazás körülményeiről az első fázisban. Mindenkinek a véleményét megpróbáltuk meghallgatni, de azt magunkét is kialakítottuk úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos látogatás volt. Láttuk, hogy Magyarországnak még vannak problémái, amelyeket meg kell oldania és a follow-up follow -up keretében szerintem a hangsúlyt oda kell tenni, hogy az Olafnak a csalás elleni tevékenységét meg kell erősíteni. Kértük, hogy a Budapest belvárosa környezeti projekt adataiba jobban beleláthassunk, és tisztázni kell még a a kiírási eljárást is, de más tagállamokban is vannak persze ilyen kiírási problémák, két-három más tagállammal együtt ezt összefoglalva próbáljuk majd kezelni. 36%-a minden európai kiírásnak csak egyetlen egy pályázó projekt, tehát 36%-ban a projekteknek egy pályázó van csak, ez egy probléma. Az Európai Bizottság képviselői is velünk voltak az úton, és a follow-up során most fontos, hogy ők is elmondják a véleményüket. Bender úrnak a kiírásokkal és az update-ekkel kapcsolatban megadom a szót, illetve foglalkozzunk kell majd a projektek kiválasztása témájával és a menedzsment hatóság működésével, mert még, még mindig nem tudjuk, hogy az magyar hatóságok hogyan választják ki a projekteket. E tekintetben még tájékoztatást várunk a magyar hatóságoktól. Bender úr, öné a szó, de mindenki tehet föl kérdést, vagy, a, vagy elmondhatja véleményét a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Bevezetésképpen magáról a jelentésről szólnék, hogy mi azt hogy látjuk, ugye nemrég olvastam. Világos a szöveg szerintem, és a projekt során meglátogatott eszmecseréket jól tükrözi, illetve a saját véleményünket is a strukturális alapokból támogatott projektekkel kapcsolatban. Első mondani valóm. A strukturális alapok jelentőségével is foglalkozik a szöveg. Fontos itt leszögezni, hogy a magyar gazdaság számára a strukturális alapok és a kohéziós alapok jelentős összeget és arányt képviselnek. Pozitívum, hogy jó volt a pénzek abszorpciója 2013 és 2017 között. Majdnem 100%-át a pénzeknek projektekre lehetett költeni, tehát a magyar hatóságok mindössze 5%-os visszatérítéssel éltek. A, a projektek között voltak nagyon sikeresek és meggyőzőek, ezt le kell szögezni. A pénzek ugye teljes körülön felhasználásra kerültek többségileg, de, és ez a második mondani valóm, mégiscsak azt is el kell mondani, hogy noha a kohéziós alap és a strukturális alapok 3%-kal növelték 2007 és 2013 között a beruházási arányokat, és ezek nélkül valószínűleg 30%-os csökkenése lett volna megállapítható a beruházásoknak, tehát konvergencia hatása volt a pénzeknek, de ez nem teljesen úgy valósult meg, ahogy mi szerettük volna. A helyben folytatott és az európai szemeszter során folytatott eszmecserék során 2020-ig tartó időszakban azt szeretnénk, hogy a szomszédországaival a hasonló Visegrád csoport, Bulgária, Románia, Horvátország országaival együtt nagyobb konvergenciát és nagyobb fejlődést érjen el, nem volt az allokációk ilyen jellegű hatása optimális. Nos, ezt a jelentés is kimutatja, projekt szinten sok probléma van, a közkiadások nem voltak optimálisak, és a value for money indikátor nem mindig működött, és nem mindig eh, segítették a regionális gazdaság fejlődését ezek a projektek, sokszor egyéni célokat követtek. A megosztott shared management ügyében eh, eh, mi elsősorban a programokat és nem a projekteket vizsgáljuk, de hasonló megállapításaink vannak. Azt is látni kell, hogy a 2007-13-as időszakhoz képest történtek változások. A a parlamenttel közösen kialakított struktúrákon belül egyszerűsítés érvényesül, érvényesült, és eredményorientáltság, és reméljük, hogy ez a trend tovább megy, hogy a korábban rosszul sikerült beruházások hát nem ismétlődnek meg, és nem olyan nagymértékűek lesznek, mint korábban voltak. Ehhez persze időre van szükség. A költségtérítésen túlmenő gondolkodásra van szükség az eredményorientált gondolkodás bevezetésére. Harmadsorban pedig arról szeretnék beszélni ennek asszony, hogy a közbeszerzések és pályázati rendszerek hogyan működnek, a jelentésben is szerepel, amit mi is osztunk véleményt az Európai Bizottságnál. Mi pedig azt gondoljuk, hogy két szinten kell erről beszélni. Egyfelől, és a magyar hatóságokkal folytatott vitáinkban ez elhangzott, az európai szemeszteren belül kell ezeket eh, vizsgálni és javítani, hogy a minősége javuljon ezeknek a közpénzfelhasználásoknak, és a közhasznúságát eh, erőteljesebben ki kell domborítani minden projektnek, és főleg az a probléma, hogy nagyon sok az egypályázós pályázat. Egy hónappal ezelőtt volt egy country visitünk, egy félnapos látogatásunk Magyarországon. Ezt kifejezetten erre a témára szántuk, és a tavaszi jelentésünkben ennek a párbeszédnek az eredménye is benne lesznek. A gyakorlat, a közpénzek osztogatásának gyakorlata tekintetében várunk el javulást. Miért hangsúlyozom a gyakorlat szót? Azért, mert az egyes irányelvek átültetése jó irányba halad, részben megvalósult. Van egy cselekvési tervünk közösen a magyar hatóságokkal a támogatási időszakra vonatkozólag, és a, az ördög a részletekben, a gyakorlatban, a megvalósításban búvik meg. A második szintje a közbeszerzési eljárásoknak az audit és ellenőrzés területe, Caroline Kleins, Kleins talán erről majd még részletesebben is mond valamit, ha megengedik. Formális és materiális hibák minket mindig foglalkoztatnak az auditok során, és ezeknek a korrekcióját mindig komolyan vesszük, és ez a jelenlegi időszakra is érvényes lesz. A jelentésben a tartalékokra, az operatív programok tartalékaira is beszélnek. Öt ezen tartalékok közül azért olyan, amilyen, mert a közbeszerzések során a pénzkiosztás nem volt szabályszerű, de a magyar hatóságokkal úgy néz ki, hogy az együttműködés megvan, és reméljük, hogy még javul is. Negyed sorban pedig az audit és kontroll rendszerek kérdése. Önök is leszögezik a jelentésben, hogy Magyarországon nagyon sok pénzügyi korrekciót kellett végrehajtani, mint egy 1 milliárd euró értékben 2013-17 között. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy az összességében az ellenőrző rendszer alapvetően jól működik, hiszen ezeket a hibákat meg tudta állapítani, és e, e, hát öröm az örömben, hogy egy kicsit megkésve történt mindez. E, proaktívabb hozzáállást várnánk a magyar partnereinktől, és nem azt, hogy azt várják, hogy a bizottság először, meg a szembevőszék, meg az OLAF kimutatja a hibákat, és akkor utólag ezeket esetleg orvosolják. Utolsó gondolatom, A következő a follow kapcsolatos, hogy a négyes metró ügyében a budapesti tárgyalások során is hát láttuk, hogy miért tartott ez ilyen hosszú ideig, és hogy a bizottság sokáig visszatartotta magát, nem lépett. Sajnos még most sem tudunk lépni, mert még sok vizsgálat tart. A magyar hatóság az egész projektet új vizsgálat alávetette, a bíróságok Londonban még tárgyalnak, ki vannak úgy, ugyan tűzve a tárgyalások, de például egy ezek közül csak szeptemberben lesz majd meg, és ezért a jogi természetű elemzését az alapfal együtt ennek a nagy projektnek nem tudjuk még lezárni. Ez nem jó hír, ezt belátjuk, másfelől pedig ez egy strukturális probléma, meg a magyaroknak is probléma, mert így 5%-át a pénzeknek vissza kell tartanunk mindaddig, amíg a folyamat le nem zárul. A korrekció függvényében lehet ezt esetleg kifizetni. Ami a projektek kiválasztását illeti, ez az utolsó gondolatom, most már tényleg, a nemzeti hatóságok döntik el, hogy milyen eljárást alkalmaznak. Mindkét támogatási időszakban, az előzőben, az újban is átlátható eljárások voltak, amelyeket mi követtünk is, de egyes projektek tekintetében specifikus kérdések feltehetők, és ezekre mi szívesen válaszolunk, de ez mondom főleg a magyar hatóságok dolga, illetve tőlük kell kérni a felvilágosítást. Ennyit szerettem volna elmondani, talán egy kicsit túl hosszan is beszéltem. Jó, kollega nője az audit osztályról esetleg, ha kíván megszólalni, hivatkozott rá. Csak néhány dologgal egészíteném ki. A magyarországi audit zajlik, vizsgáljuk a menedzsment és kontroll rendszereket, a rendszer működik, és ha súlyos hibákat találunk, akkor korrekciós intézkedéseket fogunk előírni. A 2007-13 közötti időszakban ö, voltak problémák, és ezért olyan magas a korrekciós arány. 2014-20 között, ahogy az előbb is hallottuk, javult a rendszer, mi is visszatartunk egy bizonyos támogatási összeg arányt, míg a végleges jelentések meg nem születnek februárban. Az audit főleg nálunk is a projektek kiválasztása és a közbeszerzési eljárásokra vonatkozott. néhány fontos, vagy egy hát jelentős korrekciót végre kellett hajtani, de ezt a hatóságok megtették. Még nem tartunk ott, hogy lezárnánk a magyar auditingot. Az 5%-os visszatartott összeg nálunk is érvényesül, míg a még fennálló kérdőjelek hát megválaszolatlanok. Ja, vielen Dank, ich glaube, das... Köszönöm szépen meggyőződhettünk arról, hogy önök jó munkát végeznek, és hogy a magyar hatóságok, legalábbis az, amit mi láttunk, az azt mutatta, hogy a magyar hatóságok önöket fogadják, párbeszédet folytatnak. Egy kicsit egy sünire emlékeztetett ez az egész szituáció engem, ami nagyon félelmetesen néz ki, de aztán végül is nagyon kedves kis lény. Nem tudom, szeretne valaki jelentkezni, nem láttam ezzel. Dolcs Tamás és Jávor kollégák szeretnének hozzászólni. Tessék, Tamás! Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, ha megengedi, én is röviden szeretném a véleményemet, az álláspontomat ismertetni révén, ahogy itt a brüsszeli terminus technikus tartja, out of quota a tényfeltáró látogatás által érintett országból származó európai parlamenti képviselőként a hivatalos delegáció kísérő tagjaként magam is részt vettem a e, magyarországi e, látogatáson. Három pontba szeretném röviden összefoglalni a, a mondandómat. Az első az az, hogy e, ahogy az elnök asszony által elkészített jelentés is tartalmazza, ugyebár három alapvető célt fogalmazott meg előre e, a delegáció. Egyrészt a 2011-es magyarországi látogatás utókövetése, második cél az EU 2020-as céloknak a teljesülése, azaz, hogy a 2014-20 közötti 7 éves keretköltségvetésben a regionális fejlesztési források az a 25 milliárd eurónyi összeg, ami Magyarországra érkezik, azok milyen módon hasznosulnak, hogyan szolgálják Magyarországon a meglévő e, e, problémák megoldását, a gazdasági fejlődés, foglalkoztatottságot, a regionális különbségek csökkentését, a harmadik pedig az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, egy uniós intézet, amelyik Magyarországon működik. Ennek a működésével kapcsolatban volt egy Európai Számvevőszéki különjelentés, az abban megfogalmazott az adott intézmény, uniós intézmény működésével kapcsolatos problémák azok rendeződtek-e vagy sem. Most én az első két céllal szeretnék röviden foglalkozni elsőként, mert mert komoly hiányosságokat látok a jelentésben, és az Európai Bizottság igen tisztelt két szakértő képviselőjének a hozzászólása ezt még komolyabban aláhúzta. Egyrészt az utókövetéssel kapcsolatban lényegében eh, semmilyen információ nem szerepel. Ugye az utókövetés az azt tudta volna megmutatni, hogy 2011 a 2007-13 közötti időszak majdnem vége, akkor milyen képet mutatott Magyarországon a regionális fejlesztési források felhasználása, és azóta, hat esztendő telt el, mik a változások? Pozitív vagy ne, Isten negatív irányban. Most ehhez képest ez az alapvető ö, tény, hogy, hogy gyökeres a változás a 2007-13-as időszakhoz képest a 2014-20-as időszak forrásfelhasználását illetően, ami most egy persze 7 perc, ez egy bizottsági ülésen hosszú idő, de mégis röviden ismertetett álláspontból is világosan kiderül. Ugyanez a helyzet az EU 2020-as célok teljesülését illetően. Tehát ha valaki ezt a jelentést eh, elolvassa, akkor, akkor ö, semmiben nem támasztják alá azokat a személyes élményeket, amelyeket Magyarországon lehet szerezni. Magyarország egy, egy Európai Uniós regionális fejlesztési sikertörténet. Magyaroron az országban élő polgárok erőfeszítésének köszönhetően a magyar költségvetési forrásokat felhasználva, és persze jelentős uniós forrásokat felhasználva Jelentős mértékben nőtt a foglalkoztatás. Európa egyik legkisebb munkanélküliségével bíró ország, 4%-ot meghaladó gazdasági növekedés, költségvetési hiány csökkenése, átlagfizetéseknek az emelkedése, nem teljel mézre folyó Kánaán az ország. Tehát az a helyzet, hogy, hogy ennek a képnek a bemutatása, ez nagyítóval sem található meg. Tehát sem az utánkövetésre nem igen látok Például sem pedig az EU 2020-as céloknak a teljesítése egy hosszú ismertetése az, az egyébként közismert tényeknek. Mennyi forrás jut Magyarországra 2014 és 20 között, milyen operatív programok vannak, örömteli ezt olvasni, de egyébként a lényeg nem derül ki. Második, amit szeretnék mondani, hogy, hogy a megállapítása a jelentésnek egyetlen egy konkrétumot leszámítva, az Európai Bizottság már korábban megfogalmazott megállapításainak az idézése. Sajnos a, a megfelelő források megjelölése nélkül. Tehát nincs egyetlen egy hozzáadott érték sem a megállapítások között. Az elmúlt években az európai szemeszter keretében az Európai Bizottság által elvégzett ö, ellenőrzések, az Európai Bizottság munkája során született megállapítások közül, nem tudom, hogy miért egyiket és miért a másikat, bizonyos dolgok be vannak idézve, hogy honnan pontosan, ez egyébként a jelentésből nem derül ki. Hát ezeknek a tényfeltáró utaknak az a célja, hogy hozzáadott értéke legyen. Nem érdemes sok pénzt elköltve elmenni Görögországba, Ciprusra, Magyarországra vagy Finnországba, mert pénzbe került ez az út, hogyha itt Brüsszelben ülve, a Google-t használva, vagy a parlament dokumentumait használva, egyébként ezek a megállapítások összeállíthatóak. Egyetlen egy ilyen megállapítás sincsen, bocsánat, van egy kivétel, arra szeretnék eh, eh, visszatérni. Többször merült föl ez a, egy példát is hadd mondjak, ez az egy tevős pályázatoknak a kérdése. Megint azt tudom mondani, hogy eh, a tény az tény, 36%-a a pályázatoknak egy tevős. De két dolgot azért hadd tegyek hozzá. És, ez, és ez ennek jelentős mértékben csökkennie kéne. A kettő dolog a következő. Egy, az Európai Uniós átlag 24 százalék. Tehát nem arról van szó, hogy valahol a 0 és 1 százalék környékén lenne az uniós átlag, ehhez képest Magyarországon 36 százalék, 24 százalék az uniós átlag, 36 százalék. No, de hogyha egy reálisabb összevetést választunk, hogy a 2004-ben csatlakozott országok, nem Németországgal, vagy nem Olaszországgal, vagy nem a Benelux országokkal vetem össze, hanem a 2004-ben csatlakozott országokat nézzük, kérem szépen, amit idézek, az a Single Market Scoreboard statisztikája, Lengyelország 46 százalék, Csehország és Horvátország 41 százalék, Ciprus, Románia 38 százalék, Szlovénia 37 százalék. Most akkor magas ez a 36 százalék, vagy sem? Azt gondolom, hogy hát fogalmazunk így, ez egy fölösleges tömörítés, hogyha ezt az összefüggést egy ilyen jelentés, amelyik Magyarországon a közbeszerzéseket próbálja kontextusba helyezni, ez egy létező kontextus, nem vagyunk büszkék erre a 36%-ra, de egy kiugróan rossz eredménynek nem lehet tekinteni. És végül, de nem utolsó sorban, azt látom, hogy ennek a jelentésnek egyetlen egy hozzáadott értéke van. A szöveg az szó szerint úgy fogalmaz, hogy a KON delegációjának megítélése szerint nagyon kívánatos lenne, hogy az Európai Számvevőszék ország specifikus jelentésben foglalkozzon Magyarországgal. Ugye azt nem tudom, hogy a delegációnak ez a megítélése, mert eh, a delegáció erről szavazni nem szavazott, ez maximum a delegáció vezetőjének, a bizottság elnökének a véleménye, talán most itt kiderül, de az az igazság, hogy eh, révén az egyetlen egy eleme hozzáadott érték ennek a eh, jelentésnek, nehéz eloszlatni azt a gyanút, hogy eh, valójában megint arról van szó, hogy tulajdonképpen egy újabb vizsgálat kezdeményezése az már megint abba az összefüggésbe helyeződik, hogy közismert módon Brüsszel által képviselt migrációs politika és Magyarország álláspontja, finoman fogalmazva is, éles vitában van ezzel, és hát itt Brüsszelben előszeretettel szoktak össze nem keverhető dolgokat összekeverni, a regionális fejlesztési források visszatartásának a kérdése versus hajlandóak-e a E, brüsszeli migrációs politikát elutasító állásponttal rendelkező országok megváltoztatni a véleményüket és végre e, beállni a e, sorba. Na most a félreértések elkerülése véget, bár szerintem Magyarország a legtöbbet vizsgált országok sorába tartozik, de minden újabb vizsgálatnak örülünk. Jöjjenek, vizsgáljanak, nincs semmi takargatni valója a Magyarországnak. De az igazság, hogy én élek azzal a javaslattal, hogy érdemes lenne ezt a, ezt a e, gyanút eloszlatni. Azt a gyanút, hogy már megint azért van egy újabb vizsgálat, hogy ezt a, a migrációs ügyben egy újabb nyomásgyakorlási eszköz legyen. Szerintem az a helyes eljárás, hogyha mind a 28 országot illetően az Európai Számvőszék országspecifikus jelentést készít. Eljött az ideje. Ha is amennyiben úgy látjuk, akkor természetesen az Európai Számvőszék majd ezt beosztja, mennyi idő alatt lehet megcsinálni, Azért javasolnám, hogy érdemes lenne ezt az utat járni, mert annak idején, eh, amikor a jogállamisági kérdéseket illetően volt eh, eh, vita, akkor az Európai Bizottság elfogadta ezt a álláspontot, az Euró, a, a, a bírósági rendszer függetlenségét illetően egy olyan egységes módszertan és eljárásrend szerinti vizsgálatot folytat évről évre, ami mind a 28 országra kiterjedt. És mi derült ki? Magyarországon nem, hogy probléma lenne az igazságszolgáltatás működésével, hanem a 28 ország mindegyikét érintő vizsgálat azt mutatta ki, hogy Magyarország e tekintetben az Európai Unió országainak az első harmadába tartozik. Tehát én azt gondolom, hogy ha, ha elérkezettnek látta az időt a, a Parlament Költségvetés Ellenőrző Bizottsága, ám legyen, de szerintem indokolt, főleg az általam egy gyanú eloszlatása a véget, meg az értelmes összevethetőség szempontjából egységes szempontrendszer, egységes módszertan szerint előttünk álló, mondjuk 2019-ig, parlamentisztikus végig terjedő időszakban 28 tagja van az Európai Uniónak, mind a 28 országot illetően egy országspecifikus jelentés. Így végre az uniós forrás, nincs olyan tagállam az Európai Unióban, aki ne kapna Brüsszeltől pénzt. Egy sincs. Egy, a nettó befizetők is kapnak, és többet adnak, mint amit kapnak. Tehát érdemes a uniós yeah, források felhasználását illetően yeah, I'm sorry. ezt a kérdést tisztázni. Köszönöm, elnézést eh, még egyszer. Eh, bizonyos gyermektek dolgokhoz nincs itt időnk. Ez a jelentés azt eh, tükrözi, amit a látogatásaink a meghívásaink és amiket teljesítettünk eszmecseréi tartalmaztak. Hogy itt most azt állítsa valaki, hogy, hogy csak Magyarországgal foglalkozunk. Igen, Magyarország fontos tagállam, persze, de ö, én magyar kormány engem kritizált emiatt, nem tudom ezt elfogadni. Idebb lenni egy kicsit. Elsősorban szeretnék köszönetet mondani a KONT titkárságnak és munkatársainak a alapos riportér, ami azt gondolom, hogy nagyon korrektül és pontosan tükrözi a látogatás során szerzett tapasztalatokat, és egy tényszerű összefoglalója mindannak, ami Magyarországon történt. Nekem több kérdésem és egy-két megjegyzésem van, amiket megpróbálok röviden összefoglalni. Az első, hogy elnök asszony említette, vannak olyan információk, amiket még mindig várunk, például a Budapest szíve projekt kapcsán további információkhoz való hozzáférésre várunk. A közbeszerzések esetén a kiválasztási mechanizmusok tekintetében is további vizsgálódást említett az elnök asszony. Tulajdonképpen a kérdésem az, hogy mindezek fényében Vajon mikorra várható ennek a jelentés tervezetnek a véglegesítése? Megvárjuk-e ezeket a további információkat, és ezeknek a fényében véglegesítjük, vagy a jelentést azt most lekívánjuk zárni, de folytatjuk a további elemzését a Magyarországról jövő információknak és tényeknek. A másik, inkább egy megjegyzésem, hogy ahogy Bender úr is említette, a bizottság és a, bizottsági ellenőrzések elsősorban a programoknak, az operatív programoknak az ellenőrzését tartalmazzák, tehát arra koncentrálnak, hogy megfelelően fogalmazzák meg az operatív programok célkitűzéseit, nem pedig az egyes projektekre. Az OLAF vizsgálatok ugyanakkor egyes projekteket vizsgálnak, de azokat tulajdonképpen csak próba szerűen eljut-e olyan információ az Olafhoz, ami alapján vizsgálatot folytatnak. Na most én azt látom, és tulajdonképpen az Olaf jelentések, a 2016-os Olaf jelentés is azt támasztja alá, hogy itt az igazi probléma Magyarországon nem az operatív programoknak az alapvető keretével van, hanem az operatív programokon belül a konkrét közbeszerzések, a konkrét projektek eh, eh, elnyerésénél történnek meg azok a korrupció gyanús események, amelyeket aztán nagyon gyakran az Olaf, amikor szúrópróbaszerűen elkezdi vizsgálni őket, akkor nagyon nagy arányban um, talál visszaéléseket, szabálytalanságokat, korrupció gyanús e, eseményeket. Ugye 4%-ára rúg a teljes uniós e, kifizetéseknek a, a pénzügyi korrekció, amit, amit javasoltak, ami figyelembe véve, hogy alapvetően szúrópróbaszerű vizsgálatokról e, van szó, ez egy nagyon nagy arány irányú pénzügyi korrekció mennyiség. És igazából az a kérdés, és számomra ez itt a, a valódi kérdés, hogy lehetségesebb egy olyan ellenőrzési mechanizmust bevezetni, amelyik nem csupán általában az operatív programoknak a keretét próbálja megnézni, hogy az uniós célokkal alapvetően összhangban írják ki az operatív programokat, hanem projekt szinten próbálja meg, de szisztematikusan, rendszer szinten vizsgálni, a korrupciós kockázatokat elemezni, és ezek fényében jobban odafigyelni, hogy a konkrét kiírásoknál és a konkrét nyerteseknél eh, mennyire azonosítható kockázatok, hogy mennyire történik eh, eh, korrupciós. Erre mindaz, amit Bender úr is említett, az európai szemeszter nem alkalmas. Az európai szemeszter megint átfogóbb problémák kezelésére alkalmas, de ilyenfajta ellenőrző mechanizmusokat az európai szemeszter keretén belül nem nagyon lehet alkalmazni, márpedig ha ez nem történik meg, akkor érzésem szerint pont a kritikus ponton nem, tud, nem tudjuk kellően szorosan vizsgálni azt, hogy az európai források azok megfelelően kerülnek-e kifizetésre, vagy ahogy elhangzott a beszámolóknál, igazából a közhasznú célok helyett sokkal inkább egyéni célok megvalósítását szolgálják. A, egy kérdésem volna a bizottság felé is, ugye a jelentésben elég sokat foglalkoznak a 2014-20 közötti pénzügyi eh, keretnek a, a kifizetéseivel, és itt eh, ugye a magyar kormány a, eh, még idén le kívánja szerződni a teljes keretösszeget, a 2014-20 közötti pénzügyi ciklussal, ami felveti számomra azt a kérdést, hogy ha ez e, ilyen gyorsan lekötése kerül, gyakorlatilag a 18, tehát az idén áprilisi választás után hivatalba lépő új kormány gyakorlatilag semmilyen szabad kezet nem kap arra, hogy a forrásokat ö, e, ö, e, allokálja, tehát gyakorlatilag a mostani kormány befoglalta az összes ö, meglevő forrást egy választás előtt. Másrészt pedig, és ez a fontosabb kérdés számomra, fölmerül az a stabilitási kérdés, hogy ha nagyon hamar kifut a 2014-20 közötti pénzügyi ciklus, és ez az utolsó megjegyzésem, és befejezem, ígérem, és a 2020 utáni pénzügyi ciklus kifizetései pedig lassan indulnak be, akkor szerintem van egy komoly kockázata annak, hogy van egy olyan néhány éves periódus, amikor már nem érkeznek a 14-20 közötti periódusnak a pénzei, de még nem érkeznek a 2020 utáni periódusnak a pénzei, és ez szerintem egy komoly pénzügyi stabilitási, költségvetési stabilitási kockázatot hordoz igaz. Erre én azt gondolom, hogy a bizottságnak érdemes lenne reflektálnia. Köszönöm. Köszönöm. Jávor úrnak azt mondanám, hogy ami Európa szíveit illeti, jó lett volna. Az Európai Bizottság dokumentumai rendelkezésre álltak, E, ami nem állt rendelkezésre, az a magyar kormány állás foglalása ezzel kapcsolatban. Jó lenne e, ezt a levelezést megkapni, hogy lássuk, hogy konkrétan miről van szó, miről szól a vita. E, Tamás, fontos lenne, hogyha az egész anyagot, levelezést megkapnánk, hiszen ez volt a terv. Az Olaf jelentést nem tudjuk érdemben tárgyalni, mert már rendelkezésre az a dokumentáció. Tehát nem érdemes továbbárni. Hiányzik az információ az, ügynöks, az ügyészségtől a négyes metróval kapcsolatban. Várjuk a választ, írtunk nekik, de ettől még a jelentést tulajdonképpen mindenképpen el tudjuk fogadni. Általában nem szoktunk szavazni az delegációs utazások jelentéséről, hogyha vannak a módosítási javaslatok, akkor kérem, keressenek meg. Nyilván, hogyha tárgybeli tévedések vannak benne, az egy más kérdés, de nem szoktunk szavazni. Bender úrnak is megadnám még egyszer a szót, hogy válaszolj meg a kérdéseket. Köszönöm szépen. Egy kérdést eh, tett föl nekem Jávor úr, ha jól értettem, a gyors eh, végrehajtást illetően. Hát ez egy két élő kard, ahogy ön is tudja, az Európai Unióban, a tagállamokban mi itt, egy, itt az Európai Unióban egy kicsit lassúak voltunk, ami a jelenlegi támogatási időszakot illeti, úgyhogy nagyon örülünk, hogy a magyar hatóságok, de más tagállamok is egy kicsit felgyorsultak a végrehajtást illetően. Ez nekünk jól jön. A második, másik oldalon Persze felvetettük a lehetséges problémákat, egyrészt az ön által említette területen, képviselő úr, mely szerint esetleges előre nem látható válságokra nincs, nem tesznek félre pénzt, nem tartalékolnak pénzt, és ez nem, nem jó, mert nem is tudjuk, hogy a következő támogatási időszakban egyáltalán milyen költségvetéssel dolgozunk, e, és aztán ami az kiírásokat illeti, a közbeszerzéseket illeti. Lehet, hogyha mindent egyszerre érnek ki, akkor e, ezzel gyorsan e, lefárasztják a piacot, és ezzel az árak is nőhetnek, e, és közben az Európai Regionális Alap és a Szociális Alap pénzeiből való kiírások pedig egy kicsit hát, háttérbe kerülnek, háttérbe szorulnak tehát ezek a megfontolások megvannak, ez, ez, ez igaz, de másik oldalon meg örülünk, hogy mennek a pénzek, és, és megtörténnek a beruházások a, régiókban, községekben, településekben. Egyelőre ennyit tudok ehhez mondani. Figyeljük az eseményeket. Köszönöm. És mi a helyzet? A, ez egy egy azokkal a közbeszerzési eljárásokkal, ahol csak egy, egy mm, jelentkező van, vagy pályázó van. Horvátországban például 45% első helyen áll, vagy utolsó helyen, hogy úgy mondjuk Horvátország és még egy ország 45%-kal, Magyarország 36%-kal a harmadik helyen, és utána gyorsan csökken az arány. Úgyhogy most megadom a szót Venen úrnak, és aztán még van egy napirendi pontunk, úgyhogy csak röviden, ha lehet. Nobody. Ich habe auf der Liste Begona Arano. Ich habe jetzt Nincs itt, aki szeretne hozzászólni? Nem úr, hanem asszony mégis, elnézést. Egy pár percben megadom a szót, tessék. Sorry. Eh, I will be very, very concise. Nagyon rövidre tudom fogni. Nos, az Európai Technológiai Intézetről volt véleményük. Nos, a jelentésből az derült ki számunkra, hogy számos problémás kérdésre derült fény, ezeket aztán megvitattak az, in, az intézet igazgatójával is történt egyeztetés, illetve minket is képviselt egy igazgató illetve volt még három olyan dolog, amit nem lehetett, amit még meg kell oldani. A számbevőszék jelentésében open actionként szerepelnek ezek, de egyébként ezekben a kérdésekben is folyik a munka már. Aztán ami a rendelet módosításával kapcsolatos, nos, vannak olyan módosítások, amelyek nem lesznek semmilyen hatással a következő MFF-re, aztán a Kixexnél a 25%-os követelménnyel foglalkozunk majd a felülvizsgálat alkalmával, tehát a rendelet felülvizsgálatakor, egyébként pedig a több éves hitelek mi alapján lehet odaítélni, és ezzel már foglalkoztunk, és ezeket a módosításokat is figyelembe fogjuk venni. Valószínűleg a következő keretprogramban lesz ez majd, hiszen jelenleg, tehát egy, fut, fu, egy jelenleg futó Horizont 2020-ban ezt nehéz megoldani. Aztán pénzügyi autonómia kérdése, megtörtént a döntés, az EIT-nek megadták a teljes pénzügyi autonómiát, és 2018. január 1-től van ez hatályban. Aztán a munkatársak összetétele plusz forrásokat kértek munkatársak felvételére. Említett elnök asszony 65%-ra emelték a szintet, és elvileg hogy 65 munkatársra, és valószínűleg idén még 68-ra emelik a munkatársak számát. Tehát az EIT-vel kapcsolatban van egy establishment plan, 65 munkatársról szól ez, de valószínűleg a jövőben ezt még újra tárgyalják, de jelenleg ez a helyzet, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Dankeschön, wir haben noch... Köszönöm szépen. Egy napirendi pontunk maradt még. Egy sürgősségi eset. A gyors felülvizsgálat. Az 5%-os csökkentés a személyállománynak, hogy mennyire valósul meg. Elnézést kérek a késett kezdésért, önél szó. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai napom a gyors felülvizsgálatról szeretnék beszélni a személyzeti állomány 5%-os csökkentésének végrehajtásával kapcsolatban. Néhány diát szeretnék használni, remélem, hogy látható ez. Azt hiszem, hogy ez kicsit jobban tudja majd illusztrálni a mondandómat arra, kértek, arra kért minket a tanács, hogy egy független elemzést készítsünk a személyzeti állomány 5%-os csökkentésének a végrehajtásáról. Er-, erről 2013-ban egy intézményközi megállapodás szól. Ennek alapján fokozatosan 5%-kal kell csökkenteni a személyzeti állományt. Most ebből indultunk ki. látható a dián magát az intézmény, az intézményközi megalapodás szövegét, gondolom ezt mindenki ismeri. Az volt a cél, hogy a 40, 40 órára meghosszabbított munkaórával ezt tudjuk kompenzálni, ezt az 5%-os csökkentést. Ez volt tehát az establishment plan ez a, ez a rövid távon az intézményekben dolgozó, illetve a kinevezett tisztviselők esetében is igaz volt az összes európai intézményben és ügynökségben. egy gyors felülvizsgálati munkamódszert választottunk, és az érintett feleket ugyanis az még szeretnék volna mi hamarabb átfogó információt nyújtani. Reméljük, hogy a 2016-os évre vonatkozó mentesítési eljárás elkezdése előtt meg lesz majd ez a meg, kész lesz majd, vagy reméltük, hogy kész lesz majd ez a jelentés 2016-os mentesítés előtt. Három időpontot vettünk figyelembe a jelentés elkészítésekor. Az egyik a 2013-2017-es időszak, ez volt a referencia időszak, amire az intézményközi megállapodás is utalt. Ez alatt kellett volna az 5%-os személyzeti állománycsökkentést végrehajtani. A következő időszak a 2012-2017-es időszak. Nos, az öt ez az az időszak, ami benne teljes mértékben végre kellett volna hajtani az 5%-os csökkentést, a következő időszak pedig a 2012-2016-os időszak. Nos, a utolsó statisztikánk, tehát a legfrissebb statisztikáink erre az időszakra vonatkozóan voltak elérhetőek. A felülvizsgálat során arra jutottunk, hogy az európai intézmények, ügynökségek, szervek általánosságban elérték az 5%-os személyzeti állomány csökkentési célt, ahogy azt az establishment plan meghatározta, néhány esetben késlekedést tapasztaltunk. Összesen 2306 helynek kellett volna, vagy állományi helynek kellett volna megszűnnie. Ebből 2145 poszt került leépítésre, tehát 163 poszt esetében még fennáll a probléma, tehát a 2018-2020-as időszakban ezeknek a posztoknak is meg kell szűnni. Ezt is mutatja az ábra. A részleges késlekedés betudható annak, hogy a külügyi szolgálat 2018 végére kívánja ezt a csökkentést végrehajtani a decentralizált ügynökségekben. Tehát 2019-re 2019-re a tanács úgy gondolja, hogy ezt meg tudja majd oldani, illetve a különböző ügynökségeknél a cél a 2020-as, vagy úgy gondolják, hogy a 2020-as évre tudják ezt végrehajtani. Általában úgy történt meg ez a csökkentést, hogy a megüresedett helyeket megszüntették, avagy a nyugdíjba vonult, vagy tartósan betegállományban lévők posztját megszüntették. némi korrekcióról azért még beszélhetünk. 322 poszt szűnt meg, például a bírósági reform következményeként, vagy a parlamentben, de arról is beszélnünk kell, hogy új posztok is keletkeztek, ügynökségeknél, végrehajtó és decentralizált ügynökségeknél is erre rövidesen vissza fogok térni. A vizsgált időszakban a költségvetési hatóság új posztok létrehozására adott engedélyt, úgyhogy még jobb, még nagyobb részletességgel elemeztük ezeket a posztokat. Ez a következő ábra. az establishment plan alapján csökkent a személyzeti állomány 1,1%-kal, tehát ez a végeredmény, de elég nagy variációt láthattunk a különböző ügynökségek, szervek és intézmények között. 3,5% volt az átlag csökkenés, de voltak olyan intézmények is, ahol 30%-as volt a munka, a személyzeti állomány növekedése, tehát nagyok a különbségek. A végrehajtó ügynökségeknél pedig 42,9% a növekedés. Ennek oka, a különbségek oka, tehát a nettó csökkenés, ugye említettem 0,1 eh, de azért van, ahol növekedés volt, ennek több oka van. Horvátország csatlakozása az egyik legfőbb ok. Erre korábban is utaltam már. Aztán az ír tolmácsolás és eh, fordítás is ilyen ok. Aztán az Európai Parlamentben pedig a frakcióknak vannak új munkatársai. Ami a különböző ügynökségeket illeti, a bizottság sok esetben delegálta rájuk a különböző feladatokat, tehát itt plusz feladatot kellett teljesíteniük, ezért volt szükségük nagyobb személyzeti állományra. Az egyik ilyen téma a migráció volt. A betöltött posztokról szól a következő ábra. 2013. január 1-től 2017. január 1-ig értékeltük az időszakot. Az összes betöltött állás száma csökkent, az imént felvázolt okoknál fogva. 1,3%-kal csökkent, viszont a decentralizált ügynökséges esetében egy növekedésről beszélhetünk. Mindkét típusú ügynökségnél egyébként volt növekedés, ezt mutatja a következő ábra. Egyébként volt olyan eset is, amikor szignifikáns csökkenés következett be a személyzet betöltött posztok számában, Például, amikor egy betöltetlen állás a pénzügyi év során eh, hosszú távúan, tehát állandóan betöltetlené vált. Aztán az á- személyzeti állományhoz kötött költségeket is vizsgáltuk. 145 os volt ez a költségnevekedés, és 9,2% a kifizetések esetében. Ugye, tudjuk azt, hogy egyrészt a, a bérek indexálása okozza ezt, másrészt pedig a különböző, az a személyzeti állomány tagjainak az előmenetele, tehát az előléptetés indokolja ezt, illetve hát abszolút értékben is megnőtt sok esetben a személyek száma. Itt még egyszer egy grafikon erről, a intézmények, illetve az ügynökségekre kivetítve, tehát a személyzeti költségeket ábrázolja ez. Az ügynökségeknél a növekedés nagyobb mértékű. Az imént említett okoknál fogva. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt bizottsági tagok, köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet, és köszönöm a munkatársaimnak a segítséget. Természetesen bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. Dankeschön, die Dolmetscher haben uns... A tolmácsok 10 percet adtak, és kollega. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon fontos jelentés. Köszönet Russzó úrnak, illetve munkatársainak. A jó hír, amit ebből leszűrtem, az az, hogy a szemvivőszék szerint az EU sikeresen elérte az 5%-os személyzeti állomány csökkentési célt kis késéssel. A rossz hír, hogyha megnézzük a részleteket, illetve figyelembe veszük a kivételes növekedéseket, illetve a kivételeket, akkor valójában 1,1%-os csökkentést sikerült csak végrehajtani. Ennek három okára világít rá a számbevőszék. Több intézmény esetében az establishment plant meg kellett változtatni, ugye gondoljunk csak Horvátország csatlakozására, vagy az ír tolmácsolásra, a biztonsági, a szigorított biztonsági követelményekre, avagy a bíróság megnövekedett munkatársainak számára. A frakciók az Európai Parlamentben úgy ítélik meg, hogy ők rájuk nem vonatkozik ez az intézményközi megállapítás, és ez plusz 120 posztot jelent. A harmadikok, a szerződéses munkatársakra sem vonatkozik ez a az egyezmény, ez a megállapodás, ez nagyon furcsa, kicsit gyanús, hogy 33,4%-kal nőtt a szerződéses állományban lévők száma. Ugyanebben az időszakban a költségvetési kiadások aránya a szerződéses munkavállalók esetében nagyobb mértékben nőtt, mint az egyéb munkavállalók esetében. Kérdéseim lennének. A szemvevőszék fel tudná-e becsülni azt, hogy a megtakarítás sokra az 5%-os csökkentés miatt került sor, avagy elképzelhető-e, hogy a költségeket egész egyszerűen csak máshol számolták el? Második kérdésem, az 5%, hogyha az 5%-ba az 5% vonatkozott volna a frakciókra is, akkor a parlament tudta volna a célt teljesíteni, avagy az 1,1%-os nettó csökkenésen túl mást is elér, elérhettünk volna. Harmadik kérdés. A számvevőszék szerint az 5%-os célt érdemes volt-e kitűzni? Öttinger úr, biztos úr, és a parlament MFF jelentése úgy vélekednek erről, hogy ezt nem kéne megismételni, ezt a célkitűzést. Végezetül, elnök asszony, senki sem vonja a kétségbe, hogy az 5%-os személyzeti állomány csökkentést jó szándékúan szabták meg, de így utólag be kell látnunk, hogy számos előre nem látott következménye volt. Azon testületek, illetve intézmények esetében, ahol plusz feladataik voltak, ez komoly gondot jelentett. Például nemrégiben ezt mi is láthattuk a bíróság esetében, ott nagyon sok ügyel kell foglalkozniuk, és a múlt héten a külügyi szolgálat is beszámolt erről, miután nincs elég munkatársuk, munkavállalójuk, ezért nem tudják, nem tudnak megfelelő munkát végezni. Tehát a, az eredmény, a teljesítmény romlik. Egyéb esetekben azt gondolom, hogy csak kreatívabb lett a személyzeti politika a többi európai intézményben. Három dolgot szeretnék mondani következtetésül. az Európai Unió bizonyos funkcióit lelassított vagy megbénított ez a leépítési cél. Második dolog, a cél kitű, ez a cél azt gondolom, hogy csak egyfajta átcsoportosítást eredményez a felvételeknél, a személyzeti állomány feltöltésénél. Harmadik dolog, nagyon fontos, hogy a frakciók alaposan elgondolkozzanak a személyzeti állomány mienségén, vagy mikéntjén, és mindenképpen fel kell mérni annak a következményét, hogy a frakciókra nem vonatkozott ez a célkitűzés. Tudván, hogy a személyzeti költségek, tehát azon, személy, azon ö, esetekben, amikor valóban elfoglalt posztokról van szó, a ö, személyzeti költségek nőttek 0,5%-kal, úgyhogy a szép cél azt hiszem, hogy eléggé eredménytelen véget ért. Azt hiszem, mindent hallottunk, amit leírva is láttunk, újat nem hallottunk most, Ajúzó asszony. Russo úr, Russo Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok a jelentéstevő úrnak, az előadó úrnak. Azt hiszem, hogy mélységeiben megértette ezt a dokumentumot, és nagyon érdekes kérdéseket tett fel a jelentésre vonatkozóan, ami gyakorlatilag a munkák minden aspektusát lefedi. Egyetlen dologról beszélnék, még amellett, hogy, hogy ez valójában nem egy auditori jelentés, tehát nem egy igazi számvevőszégi jelentés, hanem egy eh, gyors felülvizsgálat. A célunk tehát nem az volt, hogy véleményt formáljunk, hanem hogy eh, adatokat tegyünk elérhetővé az érintett felek számára, függetlenül attól, hogy ezek már korábban ismert adatok voltak, vagy újak, hogy ez alapján a, jogalk- a jogalkotó vagy az érintett fél egy teljes képet kapjon. Sajnálatos módon ugye a számvevőszék politikai típusú megjegyzéseket nem fűzhet egy-egy jelentéshez, illetve arról sem igazán adhat véleményt a számvevőszék, hogy eh, mennyire volt értelme ennek a célkitűzésnek, illetve arról sem, hogy meg kell ezt ismételni. Én tényleg próbálok válaszolni a jelentéstevő kérdésére. A megtakarítások esetében szerintem egyértelmű a munkánk eredménye. A megtakarítások szerintem közvetlenül kapcsolódnak ehhez a célkitűzéshez, illetve a költségvetésben ezt mutatja a kifizetések aránya is, tehát ez normális. Mert egyrészt a nettó csökkenés az kevesebb volt, mint az előrejelzett, másrészt pedig van egy fiziológiai növekedés, amit a bérek esetében tapasztalunk, hiszen az éves indexálás megindult egy pár éves befagyasztási időszak után, illetve azért is, mert az Európai Uniós alkalmazottak esetében automatikus az, hogy a fizetés nő a szolgálati idő növekedésével a frakciókra vonatkozó kérdés esetében megerősítem, hogy valóban a frakciók dolgozóira vagy munkatársaira nem vonatkozik ez a megállapodás. És ez azt hiszem, hogy egyértelmű az általunk adott adatokból. Mennyire volt értelmes ez az egész célkitűzés. Ez nem a külső auditor tiszte, hogy erre a kérdésre megválaszoljon, vagy választ adjon. Bizonyos intézmények esetében ugye anomáliákat láthatunk, mint például bíróság, vagy külügyi szolgálatot, nehézségeket tapasztaltunk a leépítés miatt. Nem volt elég munkatársuk, és hát valószínűleg ez a munkájuk természeténél fogva elkerülhetetlen. Nagyon sokféle ügynöksége, szerve, intézménye van az Európai Uniónak. Úgyhogy ez természetes. Még egy utolsó gondolat. Szerintem nem hiszem, hogy megszenvedte az Európai Unió ezt az 5%-os állomány csökkentést, tehát nem hiszem, hogy bármilyen funkciója az EU-nak megbénult volna. Az volt a cél, ugye, hogy kompenzáljuk ezt a személyzeti leépítést a munkaidő meghosszabbításával. Úgyhogy szerintem a funkciók megmaradtak. Legalábbis elvileg. Erről volt szó. Köszönöm szépen, ezzel a mai ülés végére értünk. Köszönöm, Stehovszki úr. Most már mondhatnak még valamit, de tolmácsolás már nem lesz. A tolmácsokat elengedem. Áttérünk angolra, ha kívánják. Köszönöm a tolmácsoknak. Thank you very much. I will be very briefly. Thanks interpreters for staying here. It was a long question of reporter. Thank you very much for your question. But my question is about that